parlamentek kapcsolata a következő fontos kérdés. Aztán itt van a biztonság kérdése, aztán az Europol és az Eurojust. A 70-es és a 71-es cikkek között itt különbséget kell tennünk. Ezen kívül itt van a 85-ös és 86-os cikk is. Tehát a 70-es és 71-es cikkek kimondják, hogy a tanács és a bizottság köthet megegyezést a parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel a különböző politikák felülvizsgálatára. A 85-ös cikk viszont azt mondja, hogy ezt kötelező megtenni. Ez az alapvető különbség a 70-71-es és a 85-ös cikk között, abban a tekintetben, hogy hogyan kell együttműködnie a parlamentnek, illetve a nemzet, nemzeti parlamenteknek a végrehajtással kapcsolatos kérdésekben. Ezzel kapcsolatban egyelőre többet nem tudok elmondani. Az utolsó kérdés a nemzetközi együttműködések és megállapodások megkötésére vonatkozik. Itt a 24-es és a 38-as cikkeket kell figyelembe venni az EK szerződésben jelenlegi szerződés értelműben nincsen szükség a parlament jóváhagyására, de ez megváltozik, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Tehát a válasz eléggé egyszerű, hogyha olyan egyezményeket veszünk figyelembe, amelyek Lisszabon előtt köttettek meg, ezekhez nem szükséges a parlament jóváhagyása, viszont olyan nemzetközi megállapodások megködéséhez, amik már Lisszabon hatályba lépése után születnek, ahhoz kell a parlament együtt működése. Elnök asszony, de természetesen a parlamenti jóváhagyás után a ratifikációra is figyelnünk kell. Hát csak akkor lehet ezeket a szerződéseket megkötni, hogyha ezeket ratifikálják. Válasz. Az Európai Unió természetesen ratifikálja ezeket az egyezményeket. Maga a conclusion, tehát az egyezmény vagy a megállapodás megkötése, ez tulajdonképpen az elfogadás, tehát a conclusion ugyanaz, mint az adoption egy megállapodás megkötése ugyanaz, mint ennek a megállapodásnak az elfogadása. Tehát a conclusion alatt adoption kell érteni. Tulajdonképpen az a kérdés érkezett hozzánk, hogy lehet-e ilyen megállapodásokat időlegesen alkalmazni, de ennek semmi köze az elfogadáshoz. Természetesen, hogyha egy egyezmény elfogadása vagy megkötése kerül, akkor az az elfogadás napjától érvényes. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig beszéltem, de hát 12 kérdést kapott ma reggel a jogi szolgálat, és megpróbáltam ezekre válaszolni, még hogyha ez nem is végleges álláspont. Hogyha van még kérdés, természetesen ezekre is megpróbálok válaszolni. Köszönöm. Elnök asszony. Igen, igen, már is hárman szót kértek, és még csak az első rendi pontnál járunk, de hát már is késésben vagyunk, úgyhogy azt kérném a hozzászóló kollégáktól, hogy röviden, maximum két percben kérdezzenek. Aztán a kérdések után visszatérünk majd a jogi szolgálat képviselőjéhez, majd pedig a tanács képviselőjét is meg fogom kérni, hiszen a svéd elnökségtől is kaptunk már nagyon jó híreket, fájon asszony parancsoljon. Köszönöm szépen! Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és ezt a rendkívül fontos vitát lefolytathatjuk. Ez a Libe szakbizottság számára tényleg nagyon fontos. Köszönjük a jogi szolgálatnak a magyarázatot, még hogyha ez nem is végleges álláspont. Én a harmadik országokkal kapcsolatos vízum liberalizáción dolgoztam, és én és a parlament is úgy gondolom, hogy komoly aggályokkal kérdezi, hogy mi történik majd ezzel a jelentéssel. Amennyiben a tanács november utolsó napján fogadja el ezt a jelentést, akkor ez végül is elfogadható, és akkor már nem lesz semmilyen olyan esemény, ami esetleg veszélybe sodorhatná azt, hogy probléma legyen ezzel a jelentéssel. Itt Szerbiáról és Montenegróról és Horvátországról van szó, a vízummentesség pedig 2010. januárjától valósulna meg. A szavazás egyébként jövő héten november 12-én lesz itt a parlamentben. Az utolsó információ, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a tanács a rendeletet december 1-én fogja valószínűleg elfogadni. Igazából a kérdésemet a tanácshoz is szeretném intézni. Az az információ, amit elmondtam, az helyén való, ez így van? És azt is szeretném megkérdezni, hogy a tanács számára lehetőség lenne arra, hogy november utolsó napján szavazzanak és fogadják el ezt a rendeletet. Hogyha ez megtörténne, akkor minden meglenne ennek a három országnak a számára, hogy 2010. január 1-től el tudjuk törölni a vízum kötelezettséget. És hát mindegyen tudjuk, hogy ez közvetlenül segíteni a polgárok életét, és úgy vélem, hogy a nyugat-balkáni országokat mindig is segíteni kívánta a parlament. Köszönöm szépen, hogy az elnökasszony Szerelút ford a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Hát az is jó lenne, hogyha a jogi szolgálat elmondaná, hogy a jogi együttműködés tekintetében hogyan is kell gondolkodnunk. Most már Végül is valószínű, hogy december 1-én életbe lép a Lisszaboni szerződés, és az a kérdés, hogy a tanács, illetve a tagállamok milyen módon fognak tudni majd együttműködni a parlamenttel, hogy milyen változások lesznek, és hogy nekünk hogyan kell felkészülnünk ezekre az új időkre. Elképzelhető, hogy bizonyos esetekben jó lenne egy kicsit szorosabban együttműködni a tanácssal, vagy pedig jó lenne, hogyha bizonyos eljárásokat fel tudnánk gyorsítani mondjuk, annak érdekében, hogy operatívabb legyen ez az új szerződés. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy milyen jogi kötelezettségeink vannak arra, hogy hát természetesen politikai jóhiszeműséggel együtt tudjunk működni a többi intézménnyel, és hát remélem, hogy ez a politikai jóindulat megvan a tanács oldaláról is elnök asszony. Hát én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy a tanács óriási örömmel fog együttműködni velünk, de úgy gondolom, hogy ezt majd a tanácstól kérdezzük meg, és nem a jogi szolgálattól. Buzutil úr parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy a Lisszaboni szerződés most már nem sokára hatályba lép, és um, talán köszönetet is kellene mondani Klaus elnök úrnak a tegnapi aláírásért. Bradley úrnak köszönjük ezt a részletes tájékoztatást. Nagyon jó, hogy itt van valaki a jogi szolgálattól, aki valóban segít nekünk és tanácsokat ad. Elnök asszony, kérhetnénk azt a jogi szolgálattól, hogy küldjék el ezt nekünk írásban is, mert tehát így felolvasva gyorsan, azt hiszem, hogy nem csak én nem tudtam ezt követni, hanem több kollégám sem ami a már elindult ügyeket, elindult dossziékat illeti, azt hiszem, hogy itt nagyon gyakorlatias megközelítésre van szükség, és fontos lenne, hogy mindenki tudja, hogy a napirendünkön lévő szövegek közül, melyiknek változott mondjuk a jogalapja, melyikkel kapcsolatban voltak változtatások. Esetleg a titkárság elkészíthetne egy kis dokumentumot arról, hogy a folyamatban lévő ügyeket hogyan befolyásolja a Lisszaboni szerződés, hogy ne legyen semmilyen félreértés. Úgy gondolom, hogy mindenki teljes szívvel támogatja az ön kérését, úgy tájékoztatott a titkárság már, hogy egy lista fog készülni, és ezt körözni fogjuk, és biztos vagyok abban, hogy Bradley úr nagyon nagy örömmel megadja a válaszokat írásban is, úgy is jelez, hogy igen, és tényleg alcímeket is lehetne adni azok számára, akik nem igazán jogászok, hogy ők is értsék, hogy miről van szó. Stavros Lambrinidis következik. Köszönöm szépen, csak egy kérdésem lenne a négyes kérdéssel kapcsolatban és a nemzeti parlamentekkel ha jól értettem, akkor az új szerződés értelmében 8 hét áll rendelkezésre a jogalkotási folyamatra, nem a kezdettől. A nemzeti parlamenteknek ennyi idejük van arra, hogy ezeket észrevételezzék. Úgy tűnik, hogy az egyetlen kérdés, ami hogyha valamit meg eh, még az új szerződés hatályba lépése előtt eh, megállapodtak valamiben, akkor és már megindult a jogalkotási folyamat mondjuk 10 héttel korábban, akkor mi történik akkor, hogyha az új ö, eh, szerződés hatályba lép január 1-én, akkor a jogi szolgálatnak mi a véleménye, hogy a jogi, a nemzeti parlamenteknek ebben az esetben lesz lehetőségük észrevételezni ezeket a folyamatokat, akkor is, hogyha már a nyolc hét letelt. Csak érteni szeretném, hogy mi volt ennek a mi volt ezzel a szándék, mert ez a nemzeti parlamenteket is érinti közvetlenül. Elnök, ez mindenki számára kihívás. Van-e más, aki szót kér? Nem, akkor mielőtt visszaadnám a szót Bradley úrnak, Szeretném feltenni a saját kérdéseimet, kettőről van szó. Az utolsó kérdést, hogyha meg jól értettem, akkor arról van szó, hogy az összes folyamatban lévő ügy, vagy azok, amelyek még nem kerültek lezárásra, azokat újra kell indítani ahhoz, hogy ez a rendelkezés érvényesüljön, vagy és a másik kérdésem az az, hogyha a megállapodás az Egyesült Államokkal például a PNR esetében nem került még ratifikálásra, hanem átmenetileg alkalmazzuk, a nemzeti parlamentek még, még tartoznak a ratifikálással. Ez azt jelenti, hogy még nem került igazán megkötésre ez a megállapodás, akkor ez azt jelenti, hogy esetleg újra kell tárgyalni, vagy egyáltalán nem. Tehát szeretném, hogyha ezeket a kérdéseket megválaszolná röviden és világosan, és utána a tanácsnak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, a kérdések, illetve a kiegészítő kérdések eléggé specifikusak voltak, és remélem, hogy nem bánják, hogyha ezeket is írásban válaszoljuk meg, mert így tudjuk leginkább az egyértelmű világos válaszunkat megadni. Lambridis úrnak a kérdése már egy idő óta viták középpontjában áll, és az intézmények jogi szolgálatai foglalkoznak ezzel a kérdéssel és a szerződéseknek, megállapodásoknak az átmeneti alkalmazásának pedig szeretnék utána nézni, mielőtt végleges választ adok rá. Úgyhogy fontos lenne ezeket konkrétan elolvasni, és specifikus válaszokat adni most így nagyon nehéz lenne. Elnök, köszönöm szépen, értem, és ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek a dolgok felgyorsulnak, és azt hiszem, hogy valamennyien nagyon örülnénk, hogyha legalább azt a választ megkaphatnánk a írásban, amit korábban adott. Gondolom, hogy ez önöknél meg is van már papíron, úgyhogy mielőbb kérem, hogy ezt körözzék, és a, hogyha lehetne, akkor a kiegészítő kérdésekre is adjanak választ, mondjuk holnapig, nem tudom, holnapra vagy esetleg megjelent azért sem, hogy nem működnek a hangszorok. Működik. Nem? Ha szót kérhetek, akkor mindössze annyit szeretnék. Természetesen együtt dolgozunk. Tehát a a kérdéseket holnapra elkészíteni az nem lenne észszerű, mert egyéb kérdéseire is válaszokat kell adnunk a bizottságnak. A hangminőség itt egyre romlik, úgy érzem. Hallanak egyáltalán? Engem kérdezi az elnök asszony. Hogyha mindenki feltenné a fejhallgatóját, akkor mindenféle nyelveken szerintem hallhatnának. És akkor, hogyha megkaphatnánk a válaszokat, akkor mielőbb. Biztos vagyok abban, hogy önök ismerik ezt a bizottságot, és gyorsan tudnak válaszolni. Tehát köszönöm már az előzetes válaszokat. Most pedig a tanácsot szeretném megkérdezni, hogy önök hogyan látják az elkövetkezendő heteket és hónapokat. Különös tekintettel arra, hogy azokkal az ügyekkel, amelyek függőben vannak, és amelyek nagyon közel vannak a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséhez. Például most a tanács adna, hajlandó-e több időt adni a parlamentnek, hogy az folyamatot az új szerződés értelmében beindíthassuk. Köszönöm szépen, ahogy ön is, a svéd elnökség is nagyon számít a szerződésnek a hatályba lépésére, és úgy fogunk dolgozni, hogy az összes eljárások a szerződések értelmében, hatályban lévő szerződések értelmében meglegyenek, és december 1-től, amikor hatályba lép a szerződés, ezeket át tudjuk venni. Ez gyakorlati szempontból például a vízumliberalizáció esetében és más függőben lévő ügyekkel kapcsolatban azt jelenti, hogy november 30-ára kell meghozni a döntéseket oly módon, hogy meglegyenek a, ezek a november 30-án a, a döntések. És így e, tudjuk elérni azt, hogy ne veszítsük el a lehetőségeket. Tehát az elnökség mindenképpen arra ösztönözné a parlament, hogy mielőbb adják meg a véleményeket, hogyha novemberi határidő van, és ezáltal elméletig elméletileg lehetővé válik a határozatoknak vagy állásfoglalásoknak a meghozatala, még a hatályba lépést megelőzően. Ami azokat az ügyeket illeti, ahol december a határidő, ott természetesen a már a Lisszaboni szerződés eh, az alkalmazandó, és nagyon reméljük, hogy az a munka, amit már elvégeztek egyes esetekben, már hosszú ideje folyamatban van, azokat azért figyelembe fogják venni akkor, amikor az új szerződés értelmében terjesztenek majd elő javaslatokat. Tehát szeretnénk külön választani azokat az ügyeket, amelyek még lezárhatóak a jelenlegi szerződések értelmében, és az egyéb ügyeket, amelyeknél már majd az Lisszaboni szerződés szabályai szerint kell eljárnunk, amikor például újabb módosítási javaslatokat terjesztenek be. Legyen ez a ö, tagállamok részéről, vagy egyéb. Nincs arra terv, hogy a tanácsi határidőket elmozdítanánk. Itten november 30 és december 1 -e a továbbra is érvényes időpontok a tervek továbbra is megvannak, és semmi olyan szándék nincs, hogy akár a tanácsi üléseket, akár egyéb üléseket más időpontra helyezzünk, és így tovább. Azt hiszem, hogy ennyit tudok most mondani. Nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy egyes ügyek esetében tovább kell folytatnunk a munkát, de már majd az új szerződés értelmében is vannak olyan ügyek, amiket pedig szeretnénk november 30-áig lezárni. Elnök, most ön különbséget tett a különböző eljárások között, tehát azok, amik még december 1 -e előtt lezárhatóak, és ez lenne a határkő ez, és amik utána kerülnek kezdeményezésre, az egy más ügy, hát ott már nincs választási lehetőségünk. Ami engem érdekelne, hogy mi van azokkal az eljárásokkal, ahol az Európai Parlament még nem foglalt állást, és nagyon valószínűtlen, hogy a hónap vége előtt megcsinálják, mint például az Európol és egyéb ügyek. Akkor szerintem az egy egészen más ügy, és ö, jó lenne, hogyha a, nem az Európai Parlament irányában lenne udvarias a tanács, és elismerné, a, hanem az állampolgárok irányában lenne udvarias, és elismerné, hogy a Lisszaboni szerződés ö, szerint kell majd eljárnunk, és ezek a az eljárásokra nem volt még alkalom, hogy elmondja véleményét a parlament, és hogyha a tanács ezeket akarja újra indítani a Lisszaboni szerződés értelmében, akkor az válasz. A különbségtét, amit tettem, az azzal foglalkozott, hogy amikor az Európai Parlamentet a tanács kérte fel, hogy novemberig mondjon véleményt. E lehetséges elméletileg, hogy elfogadjunk valamit. De hogyha például most a, az eljárást nézem, akkor azt látjuk, hogy még a jelenlegi szerződések értelmében nincsen ö, hivatalos döntés, akkor meg kell, hogy várjuk a bizottságot, hogy új javaslatot tegyen a Lisszaboni szerződés értelmében, annak megfelelően. És akkor ez már az együtt döntést a Lisszaboni szerződés értelmében kell majd végigvinnünk. Tehát ezt a különbségtételt próbáltam megtenni, hogyha itt talán világosabb elnök. Hát ez szerintem tovább fogja csak húzni a dolgokat. Vannak kollégák, akik úgy gondolják, hogy azért ez eléggé furcsa, láttam itt már ezeket emelték vannak olyan eljárások, ahol nagyon rövid időnk volt, és egyáltalán nem, más kérdésekben meg egyáltalán nem látom a sürgősséget, és vannak olyan ügyek, amit sürgősen el kellene fogadni, le kellene zárni, de vannak mások, ahol nem látom a sürgősséget, egyáltalán nem látom, hogy miért lenne sürgős december 1 előtt elfogadni, kivéve, hogyha a tanács szándékosan ki akarja zárni az Európai Parlamentet. Nem szeretek mindig én lenni a cinikus, de szeretném megérteni, hogy miért van az, hogy egyes e, eljárásokat még december 1 előtt le kell zárni, másokat meg nem. Albrecht úr, és aztán utána a többiek. Egy kicsit nekem is zavaros ez az egész, mert ahogy voltak a múlt héten is a megbeszéléseink, meg azelőtt, a kérdés az vetődött fel, hogy egyáltalán szükséges-e hogy ez az Europol döntés megszülessen még az év vége előtt. Erre nem kaptunk igazán érveket, és most eh, december 1 -e mindjárt itt van, és öt nappal eh, azt követően, hogy a szóbeli véleményt eh, elfogadjuk, már nem lesz további információnk, és még mindig nem tudjuk, hogy miért szükséges ez december 1 -e előtt eh, lezárni. És nekem teljesen nyilvánvaló, hogy itt úgy kezelnek bennünket, hogy a tanács tulajdonképpen nem kíváncsi a parlamentnek a véleményére, véleményére ezekben a kérdésekben. Úgyhogy nagyra értékelném, hogyha a tanács arra következtetésre jutna, hogy igenis el lehet halasztani bizonyos dolgokat, és lesznek olyan rendeletek, amiket nem szükséges december 1 -e előtt elfogadni, hanem újra lehet majd indítani a Lisszaboni szerződés értelmében. Szerintem a parlament ezzel kapcsolatban szigorúan kellene, hogy eljárjon, és nem lenne szabad, hogy a dolgok így alakuljanak. Sarah Latford. Ha jól értettem, akkor technikailag szerintem nincsen itt szürke zóna. A tanács arra utal, hogy vannak olyan ügyek, ahol a mi véleményünk a három hónapos határidőt meghaladja, amit a tanács szabott meg. És a tanács ebben az ügyben jogilag végül is hozhat egy intézkedést, november 30-áig, még akkor is, hogyha a parlament nem adta meg az állásfoglalását. A kérdés az az, be kell valljam, nem tudom, hogy mely ügyek ezek, de kérdés az az, hogy a tanács ezt meg akarja-e tenni, vagy pedig a lojális együttműködés szellemében fog eljárni, és nem a technikai jogi alapokat tartja be szigorúan, hanem elismeri azt, hogy politikailag nem lenne helyes, még akkor sem, hogyha jogilag teljesen e, megfelelő az eljárás. Tehát amit jogilag lehet, azt nem feltétlenül célszerű az újonnan vég, megalakult parlament, amely az első három hónap baját ugye gyakorlatilag elveszítette, és nem volt igazán lehetőség arra, hogy három hónap alatt véleményeket, állásfoglalásokat dolgozzon ki. Tehát kérdés, hogy itten a technikai dolgokhoz kell ragaszkodni, és 30, november 30-áig ezeket keresztül vinni. Köszönöm, Buszotil eh, kollega. Eh, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egyes hozzászólások kicsit eh, nem voltak tisztességesek a tanácsal szemben. A tanácsal szemben mi is lehetünk udvariasak. Tehát azt kellene megnézni egyenként minden egyes ügyet, hogy melyek azok az ügyek, hogy az egyes ügyek hogy állnak jelenleg, és egyenként eldönteni, hogy mit fo- melyikkel mit fogunk csinálni. Tehát hagy javasoljam azt, hogy a következő koordinátori ülésen, még akár ma, terjesszük elő egy egyértelmű listáját azon ügyeknek, amelyeknél egyértelmű, hogy le kellene zárni. Nyilvánvaló, hogy azok az ügyek, amelyek még nagyon kezdeti szakaszban vannak, azokat semmit sem úgy nem fogja senki lezárni. Tehát foglalkozunk azokkal az ügyekkel, amelyeket észszerűen elvárható, hogy lezárjuk eh, még ebben a hónapban és hogyha megvan ez a listánk, utána eldönthetünk egyenként, hogy melyikkel mit csináljunk, de csak egyenként egyedi döntés alapján lehet politikai megfontolásokat alkalmazni. Tehát én nem tennék általános kijelentéseket, hogy mindent vagy semmit, Lisszabon előtt, Lisszabon után. Tehát foglalkozunk azokkal az ügyekkel, amelyeket észszerűen le lehet zárni ebben a hónapban, és innen induljunk ki. Elnök, mielőtt még megadnám a szót Jász de Merásznak, eh, szeretném mondani, én, soha, én, nem, én sem mondtam mást. Eh, Fajon asszony is azt kérte, hogy gyorsítsuk meg az elfogadást, de hát vannak eljárások be az Európol ügyben, eh, egyszerűen érthetetlen, hogy miért kell, mi, miért akarja mindenképpen a tanács, hogy ezt még december 1 előtt zárjuk le. Ehhez szeretnék egy választ kapni. Diaz de Mera úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok a lényegre mutatni. Ami a négy Európol ügyet illeti, a tanácsnak a döntése április 6-ai jelentéstevő voltam, akkor hoztuk létre az Európai Rendőri Hivatalt. És nem volt együttes döntés, hanem vélemény volt ez annak idején. Aztán ezt követően a parlament többségi támogatást adott a véleményünknek. A tanács mindössze 20%-át fogadta el a mi ajánlásainknak. Ezt követően egy más jogi ütemezés alkalmazandó. Együtt döntetése, együtt döntéssel fogjuk meghozni a döntéseket december 1-től, és ez az a négy ügy, amelyik egyelőre a ö, tanács döntésétől függ. Az egyik a sztenderdeknek a kidolgozása, a másik a bizalmasságra vonatkozó sztenderdek, valamint az Europol kapcsolatok és a személyadat cserébe bevont partnerek, ami nem egy elhanyagolható kérdés. És a harmadik államok és egyéb, egyéb államok kérdése. Véleményem szerint észszerű lenne, hogy megnézni, hogy és olyan közösségi tisztviselőkkel, akiknek 15 napunk van arra, hogy kidolgozzuk a parlamenti érveinket, jogi érveinket, amelyek már a Lisszaboni szerződés alá kerülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanács nem kerülheti ki azt, hogy egy választ adjon, egy észszerű választ az európai rendőrséggel kapcsolatban a parlamentnek igenis együtt döntése kell, hogy legyen. Nem csak az kell, hogy meghallgassák, hanem az is, hogy figyelembevételre is kerüljenek a javaslatai. Tisztelt elnök asszony, akkor én mindjárt be is jelentem, hogy a négy jelentéstevője a négy jelentésnek egy módosító indítványt fog beterjeszteni azzal kapcsolatban, amit az imént elmondtunk. És azt szeretném, hogy kérje meg a tanácsot, hogy vizsgálja felül a saját ütemtervét oly módon, hogy mi dolgozhassunk ezeken a jelentéseken, figyelembe véve a Lisszaboni szerződést is mielőtt megadnám a szót Kerkop úrnak, a, az Európai Kábítószer, Kábítószer függőséggel foglalkozó intézmény, ügynökség nek a vitáját kell elkezdenünk. Ez egy nagyon fontos. Körkop úr az utolsó, aki még szót kért, és ha másnak nincsen valami nagyon sürgető ügye, akkor lezárom a hozzászólási listát. Köszönöm, elnök asszony. Jogászok vagyunk, és így is beszélünk. Kicsit aggódom, vagy aggódtam, elég sok minden miatt, amit keresztül vertünk ezen a bizottságon elsietve túl gyorsan. Itt tartozik az én témám is, az igazságügyi laboratóriumok kérdése, ami szerepel a mai napi renden. A jogalap miatt fordultam a jogi szolgálathoz, és kértem, hogy a tanács ezt változtassa meg. Kértem, hogy minél gyorsabban válaszoljanak, hiszen ha ezzel előre akarunk lépni, akkor tudni kell, hogy mi a jogalap. Ma, mára vártam a választ. És nagyon aggaszt az is, hogy nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy általában is mi lesz a jogalap a Lisszaboni szerződés alapján. Nagyon szorít az idő, és nem tudok tovább dolgozni a válasz hiányában. Semmilyen választ nem kaptam a jogászoktól azokra a kérdésekre, amelyeket feltettem és mm, most már nagyon nagy a nyomás, szorít az idő, van egy több jelentés, az enyém is, amelyekkel nem lehet foglalkozni, és ezek életbevágó, húsbevágó kérdések mindennek az oka túlzott sietés, hogy minél előbb kipipáljunk, minél több ügyet, amíg sarkon fordulunk és újra lépünk a Lisszaboni szerződés után. Nem jött válasz a jogi szolgálattól, és a jogi szakbizottságtól sem, akikhez szintén fordultam, így már nagyon fura és nehéz helyzetben vagyok. Elnök, miután a jogi szolgálatnak tett fel egy kérdést, képviselők még jelen van. Götz úr, biztosíthatom önt, hogy néhány percen belül ezt le tudjuk zárni, és akkor ön kap szót. De először a jogi szolgálattól kérem, hogy adjon választ az utolsó kérdésre. A titkársághoz fordulva azt hiszem nagyon fontos, hogy még a holnapi koordinátorülés előtt készüljön el egy részletes lista, hogyan ez Puszutér képviselő javasolta az összes folyóban lévő eljárásról, hogy mi ezeknek a jogi státusza, és mennyire sürgős ügyek ezek. A koordinátorok ülése után úgy gondolom, hogy meg kell határoznunk, hogy mi az álláspontunk mindegyik eljárással kapcsolatban, és írásos választ kérjünk lehetőleg a tanácstól, magyarázatot arra, hogy néhány eljárás miért annyira sürgős szerintük, hogy ezeket még a Lisszaboni szerződés hatályba lépés előre akarnak fogadtatni. A tanács tudja, hogy nem csak a parlament Eh, hanem az összes állampolgár, az összes európai ember eh, érdekeit eh, képviseljük. Most kérném a jogi szolgálattól a választ. Köszönöm elnök asszony. Buszotil úr 4 óra 30 kor várta a választ, de mm, nem szó írásban is tudnánk válaszolni, vagy nem tudom, hogy most én is jogász vagyok, tudom, hogy a jogászok ideje rendkívül drága, és nem akarom örökké végtelenségi tartani a jogászokat, azért örülnék, hogyha egy rövid választ kaphatnék. Igen, ez nagyon hasznos lenne. Elnök, lehetséges, hogy rövid választ kapjunk? Sőt, én az én időmért nem kell fizetni, én ingyen vagyok itt ebben a bizottságban. Nos, López Aguilar úr két kérdést tett fel a javasolt kerethatározott jogi alapjával kapcsolatban, tehát az igazságügyi laboratóriumok akkreditálása. Az első az, hogy az EU szerződés 31. cikke jó jogalap-e. A 31. cikk olyan területeket határoz meg, ahol az EU közösen léphet fel büntető ügyi területen. A javasolt kerethatározat amennyire mi látjuk, nem igazságügyi, hanem rendőri együttműködés. És az ötödik cikk második bekezdése kimondja, hogy a kerethatározat nem e, érinti e, a e, bizonyítékok igazságügyi megítélésével kapcsolatos nemzeti szabályokat. Tehát az EU szerződés, mint jogalap, nagyon is rendben van. A második kérdés az nehezebb. López úr rákérdezett arra, hogy a állami szervezetek és magánlaboratóriumok tevékenységével is foglalkozik majd a kerethatározat. És a szabályozás tárgya itt már az EK szerződés 50. cikke alapján történhet, hogyha az európai közösség első pillérben kompetenciával rendelkezik, akkor nem hozhat rendelkezést az Európai Bíróság egyik döntése alapján a magánintézményekről, a szolgáltatókról. A szolgáltatások kapcsán az 50. cikk nagyon tágan értelmezhető, és idézem, olyan szolgáltatás, amit ellentételezés helyében nyújtanak. Tehát, hogyha mondjuk egy magáncég a rendőrség számára biztosít laboratóriumi szolgáltatás vagy laboratóriumi munkát végez, akkor itt ez szolgáltatás nyújtónak minősül. És hogyha a tanács rá tud mutatni arra, hogy nincs más magánszolgáltató, vagy állami szolgáltató, akkor esetleg harmadik pilléres témának is tekintetjük ezt. De hogyha egyértelmű az, hogy itt első pilléres szolgáltatásról van szó, akkor az EK szerződés 45. és 50. cikkét kell jogalapnak tekinteni, amikor is a szerződés alkalmazása hatá, alkalmazásának hatája alól kizárjuk ezt a területet. A bíróság valószínűleg azzal foglalkozott, hogy a laboratóriumi tevékenység az nem tartozik a e, hivatalos szervek tevékenységére adott derogáció alá. Ez valószínűleg csak kiegészítő, segítő tevékenység, ami segíti azt, hogy működhessen a közrend és a bűn e, üldözés, mint állami közfeladat. A laboratóriumi munkájával kapcsolatban, tehát a kerethatározat nem az 50. 50. cikk értelmű szolgáltatásnak kell tekinteni ezeket a laboratóriumi munkákat, és ezért nem lehet ezeket harmadik pilléres jogi aktusban szabályozni. Köszönöm, azt hiszem a nem jogászok számára ez azt jelenti, hogy valószínűleg lekerül a rendről ez az egész kérdés. Körkapul. Elnök asszony, nagyon hálás lennék, hogyha az Egyesült Királyságban dolgozhatnék, még ahol az áfa 15 százalék. Köszönöm szépen, akkor azt hiszem megköszönhetjük a svéd elnökségnek is és a jogi szolgálatnak is az együttműködést, és Götz urat keresem. Hol van Götz úr? Elnézést, ne vettem észre. Alfano úr, ügyrendben szeretne szólni. Alfano asszony. Kérhetem azokat, akik kimennek, hogy ezt csöndben tegyék, hogy itt közben folytathassuk az ülést. Alfano asszony kíván szólni, mielőtt Götz úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, eljárási ügyelendi kérdésem lenne. A bűnmegelőzés kapcsán, elnök azt, hogy félbeszakítja a hozzászólót. Sürgős, hogy ezt most beszéljük meg, vagy talán majd inkább holnap a koordinátorok ülésén kellene erről beszélnünk. Holnap? Jó, rendben van, mondja Alfána asszony. Köszönöm szépen, és elnézést kérek Götz úrtól, hogy ennyire elnyúlt ez a vita. Köszönjük a türelmét, hogy kivárta, és várjuk az éves jelentésről ott beszámolóját. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Minden évben egy új beszámolót tartok én, persze, és nem születik minden évben új Lisszaboni szerződés, ezért pontosan tudom, hogy mik most a prioritások itt a parlamentben. Nagyon örülök. Elnök asszony, kérem, hogy csöndben figyeljék az előadót, hallgassák. Az elemzéseink egyik legfontosabb eredményéről szeretnék beszámolni, ezt nagy örömmel teszem. És Idén is egy részletes áttekintést adhatok arról, hogy mi is jelenleg a helyzet a 27 tagállamban, és Törökországról, Horvátországról és Norvégiáról is vannak adataim majd. A holnap nyilvánosságra hozandó csomagban az éves jelentés mellett részletes elemzéseket, adatokat találhatnak, egyébként online hozzáférhetően is. Emellett külön jelentéseket is kiadunk különleges politikai érdeklődésre számotató kérdésekről. Ilyenek például a kábítószeres bűncselekményekkel kapcsolatban a büntetési tételek meghatározása, azután különböző kábítószerek együttes szedése, valamint szintetikus vagy kanabis szeredetű kábítószerek fogyasztásával kapcsolatos adatok. De nagyon sok az információ, amit tőlünk kapnak voltak, ezek közül csak néhányat tudok most kiemelni, de hogyha van idejük és eh, ellátogatnak a honlapunkra, akkor ott azt fogják találni, hogy még nagyon sok a részletes információ azokkal a témákkal kapcsolatban, amiket itt csak röviden érintek, könnyen az interneten hozzáférhetnek a részletesebb adatokhoz is. A, még mielőtt a jelentés tartalmi részére rátérnék, szeretném kiemelni, hogy a beszámolóink alapja szakértőkkel folytatott folyamatos egyeztetés egész Európában, és évről évre az egyes országban lévő helyzetről is részletes tájékoztatást adunk, a kábítószer problematika nemzeti dimenziójára is így rá tudunk világítani. A jelentésünk tehát közös erőfeszítések eredményeképpen készül el, és szeretném megköszönni különösen a Nemzeti kapcsolatot a pontjaink hálózatának a tevékenységét. Mik az aktuális trendek, tendenciák Európában? Erre fogok most rátérni. A leggyakrabban fogyasztott eh, anyagok közül az elmúlt években eh, már többről szóltam, és eh, amiket így felvázoltam, hogy valószínűleg el fog terjedni, ez be is következett. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy Európában a kábiszer fogyasztással kapcsolatos helyzet magas szinten, de viszonylag stabil. Sajnos idén sem beszéltünk arról, hogy a heroin és a kokain fogyasztással kapcsolatos helyzet javulna. Ez a két drog különösen a figyelmi középpontjában van, mert nagy bennük a lehetőség, hogy nagyon súlyosan károsítsák az emberek egészségét, és a, rontják a közrendet. Kokainról röviden. Becsléseink szerint elsősorban nyugat-európai országunkban 4 millió fogyasztó fogyasztott kokaint az elmúlt évben. Az új felmérések szerint összességében stabil, enyhén emelkedő a tendencia. És továbbra is aggódunk amiatt, hogy a kokain potenciálisan egész Európára elterjedhet. Már egy sor jele van ennek egyébként. Első átfogó kokain lefoglalásokra sor került Európában, és jelentették azt, hogy most már a régióban, az éjszakai életben is egyre nagyobb szerepet kap Kelet-Európában is a kokain odafigyelünk a helyzetre, és az Európollal együtt szeretnénk egy elemzést készíteni a kokain fogyasztásról, különösen az aktuális fejleményekről. Norvégiában mintegy másfél millió problematikus fogyasztó van, a fogyasztó van, a többségük heroinfogyasztó. Nem járványszerű ugyan a fogyasztás, de azért mondhatjuk, hogy nő a heroinfogyasztás, és éppen ezért az egész probléma nyilvánvalóan nem csökken. Néhány országban növekedést figyelünk meg, növekszik a terápia iránti kereslet, és a heroin fogyasztás következtében elhunytak száma is nő. Az EU-ban a heroin lefoglalások e, e, száma is nőtt, és Törökország, amely nagyon fontos tranzitország a heroin szempontjából, az ott lefoglalt e, heroin 2,7 tonnáról, ez 2000 hatos adat meg ötszöröződött 2007-re, az már nem 13 tonnára nőtt. Hogyha ebben az összefüggésben nézzük az adatokat, akkor azt kell látnunk, hogy Európában a heroinnal kapcsolatos probléma még nem a múlt problémája, igenis nagyon is jelen van. A kár minimalizálásra kell sokat investálnunk, gondoskodni kell arról, hogy minél korábban felismerjék a heroinfogyasztást, különösen a fiataloknál és a különösen veszélyeztetett csoportoknál. Európa, ha ezt így mondhatom, továbbra is éhezik a kanabiszra, 74 millióan legalább egyszer már fogyasztottak kanabiszt az életükben, azaz az Európai Unióban élő felnőttek egy negyede. Becslések szerint 23 millió felnőtt fogyasztotta a tavaly évben kanabiszt, marihuánát. El kell, hogy mondjam, hogy a legújabb kanabisz tendenciák azért optimizusra is okot adnak. A legtöbb országban a 90-es években és 2000 elején kicsit növekedett a fogyasztás. Most egyre több jelzés miatt azt gondolhatjuk, hogy csökken ennek a drognak a kedveltsége, különösen fiatal korcsoportokban. Ezen a következtetés mellett szólnak az iskolások körében végzett utolsó felmérés eredményei, meg akkor is, hogyha ezek az adatok kevés európai országban még növekedés mutatnak, az összkép azért stabilizálódó képet mutat, több országban csökkenést. És érdekes módon nem Európában korlátozik ez a tendencia, az az kanabisz fogyasztás csökkenése, hanem például az Egyesült Államokban és Ausztráliában is ezt figyelhetjük meg. A kanabisz fogyasztásról beszélve, az állandó és intenzív fogyasztást kell megvizsgálnunk, mert ez a trend nem illik az előbb ismertetett összképbe. Az összes fiatal európai két és fél százaléka, az körülbelül eh, a eh, három és fél millió ember naponta is fogyaszt kanabisz. És azt láttuk, hogy a kanabiszak kapcsolatos terápiás igények száma stabilizálódott. De még nem világos, hogy ez a kereslettel, vagy pedig a kínálat hiányával hozhat összefüggésbe. A rendszeres kanabis, kanabis fogyasztóknak egyre nagyobb arányban van szükségük rendszeres terápiára, kezelésre, és egyre több innovatív megközelítést dolgoznak ki. A fiatal kanabis fogyasztókkal kapcsolatban sok a nehézség. Például az internetet online információs és így módon segítséget nyújtó eszközként a fiatalok egyre fel tudják használni. Eddig hagyományos problémáról beszéltem, amelyekről mindig is folyt a vita Európában. Most azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy néhány új fejlemény milyen új kihívást jelent a politika és a gyakorlat számára. Munkám során gyakran beszélek elkötelezett szakemberekkel, akik a fronton dolgoznak, a drogkezeléssel foglalkoznak, és akkor azt látjuk, hogy azok a személyek, akiknek egy doga van, problémájuk már nem a kivételt, hanem a szabályt jelentik. Egyre nagyobb <clears throat> mértékben különböző legális és illegális szintetikus és nem szintetikus drogok elegyét próbálják fogyasztani, és még komplexebb rá válaszokat kell adnunk erre az új problémára, többféle drog szedésére. Azt látjuk, hogy amikor drogot és alkoholt együtt fogyasztanak, ez is egy új probléma területet jelent, amivel szintén sürgetően foglalkoznunk kell. A fiatalokra vonatkozó adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a kómás állapotig elvezető mértéktelen alkoholfogyasztás együtt drogfogyasztással egyre inkább elterjed. És azt hiszem, itt új látásmódra van szükség. Most már nem egy szubstanciával foglalkozunk, hanem többszörös veszélyeztetettségre beszélünk, egyre több anyagot fogyasztanak, és nem csak a szokványos drogrepertoárral kell foglalkoznunk, hanem azzal a tényel is, hogy a drogok, drog áru, a kábítószer áru, és ezzel elkülönülve nem lehet hatékonyan foglalkozni egy tagállamnak sem. Most nézzük meg egy kicsit a szintetikus drogok piacát. A prekurzorok, az előanyagok kérdését kell először vizsgálnunk, és meg ezeknek a célja az, hogy a kontrollmechanizmusokat elkerüljék. Az amfetamin az egyik legjobb példa. Ez a drog egyre inkább világméretű problémává válik, Európában viszont még mindig alárendelt szerepet játszik. Egyébként van egy nyugtalanító fejlemény, ami arra vitál, hogy a metamfetamint Észak-Európában egyreiben kínálják, ahogy hagyományosan is az amfetamin az egyes számú stimuláló drog. A az EU szomszédos országaimban egyre több az amfetaminnal összefüggésbe osztató probléma, és ezért a metamfetamin gyors elterjedésére számítunk. Ez a drog viszonylag egyszerűen előállítható konyhában, garázs, laboratóriumban, és ez sok új, új problémát okozhat, ezért ezen a területen nagyon oda kell figyelnünk hogy mi fog, arra, hogy mi fog történni. Egy további példa arra, hogy hogyan reagál a piac a tényekre, az az extazi tabletták összetételében figyelhető meg. Az adatok arra utalnak, hogy az MDMA ez az az anyag, ami többé-kevésbé ugyanaz, mint az ecstasy, legalábbis ilyen az volt. Tehát az MDMA-t most már az MCCP váltja fel sok országban. Ez egy olyan az anyag, amire nincsenek egyetem európai normák. Nem biztos, nem világos még, hogy struktúrálisan ugyanaz az MDMA, mint az MCCP, vagy az MCCP az MDMA-nak csak egy kisebb változata. Az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekhez tartozik az is, hogy a, hogyan tekintsük a piacot, a piacot, és hogyan lehet ezt az egész piacot ellenőrizni. A, itt nagyon új jelenség az, hogy egyre többet használják az internetet, egyre szélesebb palettáját kínálják a drogoknak, sokszor a szándékos, hibás adatokat szerepeltetnek a címkéken, és borzasztó gyorsan reagál az ellenőrzésekre ez a piac. Az idei jelentéssel együtt a Spice-ra vonatkozóan is közé teszünk egy jelentést, ez is tartalmaz szintetikus kanabid, kanabis származékokat. Ezt először az európai korai riasztó rendszer kapcsán fedeztük fel, amit közösen működtetünk az Európa. A Spice nagyon jó példa arra, hogy mennyire globális termékek a drogok Európában, állítják elő, Európában fogyasztják, viszont miután olcsóbb Ázsiában állítják elő ezt a terméket. És potenciálisan nagyon sok fogy, olyan fogyasztót céloznak meg ezzel a droggal, akik marihuana vagy kanabisz fogyasztók voltak. Attraktív, ilyen vonzó nevet adnak ezeknek a drogoknak, szép a csomagolásuk. Hogyha a Spice most csak előfutár annak, ami még következni fog, akkor a megfigyelő és monitoring ellenőrző mechanizmusunkat tovább kell fejleszteni, hogy egy ilyen nagyon innovatív termékekkel kapcsolatban is megfelelően tudjunk reagálni. A mai jelentéssel, ugyanúgy, mint a korábbi jelentéseinkkel, azoknak a megbízásoknak teszünk eleget, hogy átfogó módon számoljunk be önöknek a kábítószerre kapcsolatos helyzetről, és arról, hogy milyen intézkedéseket teszünk. A munkák során semlegesen járunk el, és elkötelezettek vagyunk a tudományos megalapozottságú információk mellett nem mindig egyszerű a különböző nézetek között ezt a mérték adóálláspontot képviselni. De én meg vagyok győződve arról, hogy a munkánkkal újra és újra megteremtjük az alapjait annak, hogy megfelelő ismeretekre alapozott vitát tudjunk lefolytatni önökkel, és az önök kezébe adjunk olyan lehetőségeket, amelyel célzott és tudatos intézkedéseket tudnak majd foganatosítani. Tehát tegnap vagy ma megkapták önök ezt a jelentést, de hónap tízig embargó alatt van, ezt kérem vegyék figyelembe. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen örömmel válaszolok kérdésekre. Köszönöm. Um, uh, Köszönjük szépen ezt a rendkívül érdekes prezentációt. Hogyha jól értettem, akkor minden kolléga megkapta ezt a jelentést, nekem is pont most adják ide a kollégák. Köszönjük szépen az éves jelentést. Hát ez az éves jelentés minden évben nagyon komoly vitákat vezet. De tulajdonképpen a politikai élet erről szól. Nem szeretnénk bürokratikusak lenni, igenis szeretnénk a vitát minél szélesebb körben megtartani. Egyelőre hárman vannak a hozzászólók listáján, ha valaki még kér szót, akkor jelezze. Jakulino úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szót. Köszönjük szépen Götz úrnak, hogy ilyen részletesen megtartotta nekünk ezt a prezentációt. Nagyon örülök annak, hogy megismerhettük az elmúlt év tevékenységét a kávítószer függőségi megfigyelő központtal kapcsolatban. Köszönöm tehát a prezentációt, és szeretnék néhány kérdést föltenni. Götz úr nagyjából elmondta, hogy a drogfogyasztás milyen mértékben nőtt itt Európában, beszélt a piacokról, beszélt a fogyasztási szokásokról, és hát nagyjából az derült ki a prezentációból, hogy folyamatosan nő a fogyasztás. Ezen kívül újabban megjelent könnyű drogokat is felsorolt Götz úr, ezek a, a könnyű drogok elég könnyen hozzáférhetőek manapság, főképp az internet miatt. Én két dologra szeretnék mond, két dologról szeretnék beszélni. A megelőzésről, illetve a megelőzési kultúráról. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak és a megfigyelőközpontnak is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre. Ez véleményem szerint nagyon fontos része a kábítószer függőség elleni harcnak. Mindannyian tudjuk, hogy a kábítószer függőség növekszik Európában, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt csökkenteni tudjuk. Az alkohol kipróbálásának és a kábítószer kipróbálásának átlagos életkora folyamatosan csökken, és ezzel a problémával is szembe kell néznünk. Vannak különbségek a tagállamok között a kábítószer fogyasztás tekintetében. Vannak olyan országok, ahol komolyabb ez a probléma, van, ahol kevesebb, de nagyon fontos, hogy közös megoldásokat tudjunk kidolgozni. Ezen kívül különösen oda kell figyelni a börtönbüntetésüket töltőkre is, hogy amennyiben kábítószer függőek voltak, eddig sajnos az a tendencia, hogy a börtönben is folytatják a kábítószer fogyasztást. Az elkövetkezendő napokban új orientációkat fogunk elfogadni a kábítószer elleni harcban. Remélem, hogy ezek az új irányvonalak figyelembe veszik majd mindazt, ami ebben a dokumentumban megtalálható. Remélem, hogy a programok kiterjednek majd a függők rehabilitációjára is, mert úgy vélem, hogy ez is nagyon fontos kérdés. Azt is remélem továbbá, hogy megfelelő együttműködés alakul majd ki a megfigyelő központok, az egészségügyi miniszterek, illetve az igazságügyi miniszterek között. Hiszen ezek azok a szervek, illetve személyek, akiknek a tapasztalatát nagyon hasznosan fel tudnánk használni, és remélem, hogy így együtt előre haladhatunk. Köszönöm szépen, Sogor úr parancsoljon! Először azt szeretném megkérdezni, hogy megvalósul-e kellő módon a börtönökön belül az egyenlő kezelés elve, főleg Kelet-Európában, akár Romániában? És mit lát Kelet-Európában a legnagyobb kihívásnak a drogfogyasztás szempontjából, tudván azt, hogy ugye például Románia már nem csak tranzit, hanem hanem fogyasztói piaccal is rendelkezik, ugye említette a kokainfogyasztást, és a harmadik pedig, hogy a helyi, főleg kelet-európai a Az elnök asszony sajnos nem hallja a tolmácsolást, pedig tolmácsolás van. A német valamiért nem működött. Úgy tűnik, hogy nincsen német tolmácsolás, de a technikusok integetnek, hogy mégiscsak van, akkor folytathatjuk. Hát a magyar az anyanyelvem, és sajnos néhány EU országban tilos most magyarul beszélni, úgyhogy inkább magyarul beszélnék, de hát beszélhetnék más nyelven is. I should repeat, okay? Tehát az első megvalósul-e kellő módon a börtönökön belül az egyenlő kezelés elve, főleg Kelet-Európában vagy akár Romániában? A másik az, hogy mit lát Kelet-Európában a legnagyobb kihívásnak a drogfogyasztás szempontjából, tudván azt, hogy nem csak, hogy nőtt a kokain, illetve, hogy nem csak tranzitország vagyunk már, mint Románia, hanem nőtt a kokainfogyasztás. És a harmadik pedig, hogy a helyi, főleg kelet-európai úgynevezett drogfókuszpontok megfelelnek-e az európai rendszereknek. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Renate Weber. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen Götz úrnak a prezentációt, és köszönjük az eddigi munkát. Egyelőre még nem volt időm arra, hogy átnézzem ezt az éves jelentést, mert csak most kaptam meg, de szeretnék három rövid kérdést már is feltenni. Lehet, hogy a válasz benne van a szövegben, de hát azért szeretném ezeket mégiscsak elmondani. Beszéltünk arról, illetve hallottunk arról, hogy a kanabisz egy kicsit kevésbé népszerű. Szeretném megkérdezni, hogy azért, mert más, esetleg erősebb drogokkal helyettesítik ezt a fogyasztók? A második kérdésem a kokain útra vonatkozik. A kérdésem az, hogy valóban igaz-e, a valóságnak megfelelő-e az, hogy Latin Amerika, Nyugat-Afrikából érkezik ez a drog Európába? A harmadik kérdésem pedig a következő. Gondoltak-e arra, hogy esetleg valamilyen elemzést kellene készíteni, vagy készült-e már elemzés a könnyű drogok hatásairól, illetve arról, hogy ahol nem büntetendő a könnyű drogok használata, ott ez milyen hatásokkal jár. Tehát ezekben a tagországokban mi a helyzet. Elnök, köszönöm szépen, még hárman kértek szót. Götz urat kérdezem, hogy most szeretne válaszolni, vagy az összes kérdésre a végén? Az összes kérdésre a végén. Jó, akkor Hautele asszony, tessék. Köszönöm szépen. Beszéltünk a többszörös droghasználatról, és arról, hogy ez egy olyan jelenség, ami egyre elterjedtebb. Ezen kívül az alkohol és kábítószer együttes fogyasztása is növekszik. Szeretném megkérdezni, hogy milyen regulációs vagy ellenőrző politikák vannak ezen tendenciákkal kapcsolatban, amik ugye növekszenek. És azt is szeretném megkérdezni, hogy az ellenőrzés szempontjából nem kellene valamilyen új aspektust alkalmazni, mivel hogy változik a helyzet. Ezen kívül beszéltünk arról, hogy bizonyíték alapú politikát kellene alkalmazni. Hát nálunk tényleg nagyon akut ez a probléma, ugyanis az ellenőrző hatóságok vezetőjét éppen most bocsátott el a miniszterünk. Úgyhogy nálunk eléggé sürgősségi helyzet alakult ki. Ráadásul kialakult két csoport, az egyik a kriminalisztikai megközelítést, a másik pedig a kockázat alapú megközelítést alkalmazza, és szeretném megkérdezni, hogy, hogy ön hogyan vélekedik erről a két politikáról. Köszönöm, mondja az elnök, nagyon örülök, hogy mindenki ilyen röviden fogalmaz a mai napon. Bronz úr. ami a drogdílerek elleni fellépést illeti az Egyesült Királyságban, csak azokra koncentrálunk, akik fogyasztók is egyben, és hát ők ugye az alsó szinten vannak. Nagyon jó lenne, hogyha a nem droghasználó dílerekre, a magasabb szintekre koncentrálnánk, de hát ez ugye tudjuk, hogy sokkal érzékenyebb kérdés. A rendőrségről nagyon sokat cikkeztek az újságok azért, mert az alacsony szintű a kicsi dílerekre koncentráltak, de ezzel az ellátást nem lehet csökkenteni, mert a magas szintű dílerekhez egyszerűen nem jut el a rendőrség. Tulajdonképpen így nem lehet csökkenteni a drogfogyasztást, hanem egyszerűen csak az árak nőnek, úgyhogy a drogfogyasztók valószínűleg többet fognak rabolni, és több kocsit fognak feltörni, hogy megszerezzék a drogra a pénzt. A dílereket, ezeket a kis dílereket, akik egyben fogyasztók is sokszor rövid időre börtönbe zárják, de ott nem kapnak semmi segítséget, úgyhogy ugyanott folytatják, ahol elkezdték, és 24 óra múlva visszakerülnek a börtönbe. Úgyhogy jó lenne, hogyha valami más megközelítést alkalmaznánk, mert ez csak a jéghegy csúcsa. Hogyha csak a kis dílerekre koncentrálunk, és a nagyokat érintetlenül hagyjuk, az aztán nem fogja megoldani a problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Táváresz úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Rövid leszek, mert a kérdésem tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz, amit Weber hogy már elmondott a hozzászólásának a végén. Az én kérdésem az, hogy vannak-e összehasonlító jellegű adataink, amelyekkel a különböző rendszereket össze lehet hasonlítani, tehát a liberalizáló országok, a könnyű drogokat nem büntető országok fogyasztási adatai valahogy összehasonlíthatóak a többi tagállam adataival? Sokszor a tapasztalatokat nem cseréljük ki, az adatokat nem hasonlítjuk össze, és így egyszerűen nem derül ki, hogy melyik rendszer jobb. Éppen ezért a kavitószer függőségi megfigyelő központ feladata lenne az, hogy hasonlítsa össze az országokat. Nézze meg, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Egy uh, amerikai személy, Grim Glimward elindított egy olyan uh, elemzést, ami a portugál esetet elemezte, hogy az új szabályoknak milyen hatásuk van a közegészségügyre. Hát jó lenne, hogyha a különböző ilyen depenalizációs modelleket össze tudnánk hasonlítani, és meg tudnánk nézni, hogy a közegészségügyre ezek milyen hatással vannak. Alfánó asszony lesz az utolsó hozzászóló a listámon. Alfánó asszony, parancsoljon! Elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani Götz úrnak, mert az a jelentés, amit elkészített nekünk, tényleg rendkívül részletes. Nagyon részletesen leírta a különböző drogokkal kapcsolatos fogyasztási adatokat, a fogyasztási szokásokat, és a kokain és a heroin tekintetében nagyon sok információt kaphattunk az elmúlt évekről. Hát ezek az információk azt mondják, hogy a kokain és heroin uh, fogyasztás sajnálatos módon nem csökken. Az Európai Uniónak uh, megvoltak a megfelelő cselekvési tervei, van például egy 2009-2012-es cselekvési terv, Szeretném megkérdezni, hogy a megfigyelő központ hogyan képzeli el például a civil társadalom bevonását, azt, hogy mondjuk az iskolákban mit kellene tenni, hogy milyen kampányokat kell elindítani a fiatalok körében, és hogyan kell őket tájékoztatni a kockázatokról. És most áttérnék arra, amit Renate Weber kérdezett. A kábítószer kereskedők között jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen szerepet játszanak a szervezet bűnözési hálózatokban. És van itt valami, amit nem nagyon értek, igaz, nem volt időm teljesen elolvasni ezt a jelentést. Azt a részt nem értettem, ami a droggal kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozik. Jakolino asszony hozzászólására is utalnék itt. Országomban igen tragikus események történtek az elmúlt hetekben, hónapokban. Nagyon sok súlyos bűncselekményt követtek el alkohol és drog befolyása alatt álló személyek. De természetesen nem csak a büntetőjogi oldalt kell megnéznünk, mert az én országomban például az elmúlt évben, az elmúlt években Sajnos semmilyen változtatás nem történt a büntethetőség szempontjából. Viszont a rendőrség egy kicsit árnyaltabban tudott fellépni. Tehát tegyük fel, hogy a rendőrség előállít egy olyan szemét, aki alkohol vagy kábítószer befolyásoltsága alatt vezet, akkor már a rendőrségnek joga van arra, hogy egy ilyen személy jogosítványát azonnal visszavonja. Sajnos nagyon sok közlekedési baleset történt az elmúlt időkben. Olyan személyek okozták ezeket a baleseteket, akik kábítószer hatása alatt álltak. És hát ezzel kapcsolatban is szeretném megkérdezni, hogy ezt a jelenséget hogyan tudnánk jobban megvizsgálni. Akkor a saját kérdésemet tenném fel, majd megkérdezném, megkérném Götz hogy válaszoljon. Ez a kérdés már felvetődött korábban is az elmúlt évek során, és visszatérő vita volt arról, hogy össze kellene hasonlítani a nemzeti adatokat, illetve hogy mennyire hatékonyak a különböző politikák, hogy a szigorú politika-e a jobb, vagy az engedékenyebb és mindig nagyon nem akartak az a tagállamok részt venni abban, hogy az adataikat összehasonlítsák. Gondolja, vagy úgy látja, hogy ez a vonakodás csökkenőben van a tagállamok részéről. Érdekes lenne, hogy elhangzott itt, hogy azt is megtudjuk, hogy pontosan milyen adatokat kapunk a tagállamoktól. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyságnak az adatairól elhangzottak nagyon érdekesek de egy szakértői jelentés szempontjából érdekes, hogy a előfordul, hogy a kormányok egyáltalán nem hajlandóak ezről ö, információt adni. A másik kérdésem az gyakorlatibb jellegű, nagyon sok tagját ennek a bizottságnak érdeklik ezek a kérdések, és nagyon jó lenne, hogyha egy mérehatóbb véleményt cserét is folytathatnánk önnel, azt követően, hogy elolvastuk a jelentést López úr ugyan nincs itt, de megkérdezném azért öntől, hogy esetleg egy későbbi szakaszban visszajönne hozzánk, hogy egy eszmecserét folytassunk azt követően, hogy már elolvastuk a jelentést, és akkor esetleg részletesen menő kérdésekre is válaszolhatna. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor az utolsó kérdéseknél ind- től indulnék visszafelé. Hogyha a bizottság meghív engem, akkor természetesen, sőt, tudós kollégáimmal együtt készek vagyunk eljönni. Volt már ilyen, és nagyon szívesen ismételten eljövünk. Ami azt a kérdését illeti, hogy a szigorúbb politika jobb-e vagy melyik, és ezek a viták az elmúlt évek folyamán napirenden voltak, és nem lehet egyetemben azt mondani, hogy melyik a, a jobb megoldás. Úgy gondolom, hogy ö, valamennyi országban vannak ö, fellépések, és minden egyes ö, kérdés, ezek politikai döntés kérdése, hogy ö, mit akarunk. Ez ö, politikai ö, döntés alapvetően, hogy a ö, szigorúbb ö, ö, eljárást kívánjuk-e követni. Tehát itt ideológiák és egyéb megfontolások húzódnak meg emögött, tehát ügynökségként szerintem erről mi nem igazán kell, hogy állást foglaljunk, hogyha objektív adatokat, adat, információt akarunk adni. Most mit kapunk a tagállamoktól? A tagállamoktól 25-26 technikai tudósülésünk volt, és ott a tagállamokkal megállapodtunk abban, hogy milyen adatokat gyűjtsenek, milyen módszerekkel, és ezeket az adatokat kapjuk meg. Tehát nagyon nagy mértékben pontosan azokat az adatokat kapjuk, és abban a formátumban, amire szükségünk van. Ugyanakkor az is világos, hogy öt epidemiológiai mutatót is vizsgáltunk, egy néhány évvel ezelőtt állapodtunk ebben meg, és aztán együtt döntéssel a parlamentről is elfogadott, ezt nem száz százalékban hajtották végre valamennyi tagállamban. Azt is el kell ismerni, hogy nagyon nehéz a helyzet, hogyha ö, felméréseket akarunk végezni egy országban, az több milliókba kerül, és nem mindegyik ország van abban a helyzetben, hogy rendszeresen ilyen felméréseket készíthessen. Ami a szervezett bűnözésre vonatkozó kérdést illeti, eh, kétségtelen, hogy a szervezett bűnözés az szorosan összefügg az eh, kábítószer kereskedelemmel és csempészettel. Ez természetesen ugyanígy Afganisztánból, eh, heroint, Kolumbiából, kokaint és más termékeket, sőt kanabiszt Európában helyi termelésből is piacra visznek Bonyolultabb lett volna, hogy a terrorizmus kérdését is felvetik, szerencsére ezt nem tették. Ami a civil társadalmat illeti, tudjuk, hogy nagyon sok szolgáltatás van, például a megelőzés, a kezelés terén nagyon sok országban különböző civil szervezetek részt vesznek ebben, sőt ők szervezik, tehát igenis nagyon jelen van a civil társadalom ezen a területen azt is mondhatnám, hogy vannak bizonyos szervezetek, például az egyik, amelyik a börtönökben dolgozik, de a politikai szinten van a, itt az Európai Bizottság próbálja szervezni, ez a, és van ez a civil szervezetek fóruma, amelyek egyszer-kétszer évente üléseznek, és ott folynak valóban tárgyalások az európai intézmények és a civil társadalom között ami a bűncselekmény nyilvánítását jelenti ezeknek a cselekményeknek. Ez az aztán minden országban bűncselekmény, normális reagálása az államnak, hogy a, az, ö, először kapnak egy figyelmeztést, utána egy pénzbüntetést, és egyes esetekben pedig felfüggesztett börtönbüntetést is kapnak a ö, kábítószer fogyasztók. A kereskedők esetében teljesen egyértelmű, hogy bűncselekményről van szó. Portugáliában ö, készült egy jelentés, ö, és a portugál megközelítést is vizsgálták, és úgy tűnik, hogy ez egy, egy bizottság eh, vizsgálja meg a kábítószereseknek az ügyét, és lehetővé teszi, hogy eh, el, utána kezeltessék magukat. A Portugál, amikor elfogadta ezt a ö, eh, politikát, 8-10 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, akkor mindenki azt mondta, hogy eh, hát Portugália az majd egy nagy eh, kábítószer élvező hely lesz, mindenki oda fog menni kábítószerezni. És azt meg kell, meg kell, hogy mondjuk, hogy ez nem történt meg. Portugáliában a helyzet nem romlott, nincs több eh, kábítószer turizmus, mint lenne egyébként. Az is nyilvánvaló, hogy az adatainkból nem tudunk közvetlen információt, bizonyítékot adni, és nem tudjuk azt kimondani, hogy ez a politika ilyen és ilyen eredmények eredményeket hozott, de azt megállapíthatjuk, hogy a félelmek nem következtek be. Volt továbbá egy kérdés a börtönökről. A börtönök az egy olyan terület, amivel evel a jövő évben fogunk foglalkozni munkánk során, és az alapvető jogi ügynökség is foglalkozik ezzel, mert itt nagyon sok átfedő kérdés van. Tehát például a kezeléshez való jog kérdése is ide tartozik. Azok, akiket kiengednek a börtönökből, és miközben nem szoktatták őket le a, a kábítószer élvezetéről, például a heroin fogyasztók számára ez egy nagyon súlyos kérdés, mert a heroin igenis ott van a börtönökben, nagyon sokba kerül, valószínűleg sokkal kevesebbhez jutnak, mint amennyit szeretnének felhasználni, és amint kikerülnek a börtönből nagyobb mennyiségű heroinhoz jutnak, és nagyon sok a haláleset ennek következtében a heroinfogyasztók körében, akik éppen, hogy kikerültek a börtönökből. Úgy gondolom, hogy Eh, az Egyesült Királyságnak a eh, hozzászólását nem akarom kommentálni, mindegyik eh, tagállam maga döntheti el, hogy milyen bizottságokat, egyebeket hoz létre, nem a mi feladatunk, hogy ezt megítéljük. Azra a kérdés, hogy egyes esetekben a rendőrségi fellépés az csak az alacsonyabb szintű kis drogkereskedőkkel foglalkozik, és ez árfelhajtó ez igaz helyi szinten, de szerintem ez a helyzet már nem úgy néz ki, hogyha nemzetközi kereskedelemmel és foglalkozunk, hogyha egy bizonyos mennyiségű kábítószert elkoboznak, aznak nincs ilyen hatása, és lehet, hogy egyes esetekben egy néhány napig helyi szinten megemelkednek az árak, ez előfordulhat, ilyen bizonyára van, és hogyha ez, ezt látjuk az összes olyan anyaggal, tiltott, tiltott anyaggal esetében ezt láthatjuk. hogy a bizonyíték alapján való dolgozás az jó-e, az igen, az természetesen ezt mondtam, így dolgozunk, mások is tudják és fontos az, hogy milyen elemek kerülnek bele a politikai döntéshozatalba. Már korábban is említettem, mindenféle feszültség a szigorú fellépés és az általamok figyelembevétele között az problémás. Azt hiszem, hogy ez a ö, külön, ez a feszültség ez nagy mértékben csökkent. Egy érdekes kérdés volt az, hogy a kanabisz a fiatalok körében kevésbé népszerű, és hogy valami kiváltja a kanabiszt. Azt hiszem, hogy vannak olyan elemek, amelyek itt szerepet játszhatnak, de nem tudok ehhez tényeket és adatokat is mondani. Lehet, hogy valami más kiváltja, például a különböző italok váltják ki, és vannak egyéb anyagok és az újonnan megjelenő különböző szintetikus kábítószerek, és olyanok, amelyekre még reklámoznak is, azzal, hogy kanabisz hatása van, de nem, nem kanabisz, hanem szintetikus anyagok. Ezeket alapkutatások során dolgozta ki a gyógyszeripar, de termelésbe nem kerültek ezek a kanabisz hatású szerek és erről kaptunk információt, hogy melyek ezek a különböző anyagok, amik eh, jelen vannak. De a kanabisz eh, népszerűségének csökkenésével kapcsolatban azt hiszem, hogy ugyanaz a helyzet Európában, Ausztráliában, Egyesült Államokban és másút is, ahol valószínűleg nem is nagyon vizsgáltuk a helyzetet. Azt gondolom, hogy eh, a politikának nagyon kicsi a ráhatása erre, aminkább szerepet játszhatott az az a dohányzás elleni kampány, mert ugye a kanabiszt azt dohányként fogyasztják, ezt kollégák is tudják, hogy a dohányellenes kampánynak pozitív hatásai vannak, és úgy gondoljuk, és vannak elemek, amik arra mutatnak, hogy ez ezzel függ össze. Tehát a cannabis fogyasztást is talán segített csökkenteni a fiatalok körében a dohányzás ellenes kampány. Ami a kokaint illeti és az útvonalakat, kétségtelen, hogy a kokain Európába különböző más útvonalakon jön, nem pedig a hagyományos konténerekben érkezik hajón Portugálián vagy Spanyolországon keresztül Nyugat-Afrikából a nagy kokain fogások azok általában Spanyolországban, Portugáliában történtek, és valamennyit a Hollandiában, illetve az Egyesült Királyságban is találtak. Tehát a nyugat-afrikai helyzettől is függ ez, mindig ugyanaz a helyzet, nem stabil politikai rendszerek vannak, vannak olyan államok, ahol nehéz a helyzet, és ott egyszerűbb ezt termelni. Valószínűleg önök is tudják, hogy hét tagállam létrehozott egy külön szervezetet arra, hogy a kokain kereskedelem ellen küzdjenek az Atlanti óceánon. Ebben Marokkó, Portugália vesznek részt, és tengeri felügyeletet próbálnak megvalósítani. Az információs központ pedig igyekszik az összes információt összegyűjteni arról, hogy melyek azok a hajók, amelyeken valószínűsíthető, hogy kokain vagy más tiltott anyag ö, található, és itten a ö, parti őrség és különböző országoknak a, az erői vesznek részt abban, hogy ezeket lefoglalják, illetve ezzel ellen küzdjenek. Elég nagy sikerrel folyik ez a küzdelem. Most fejből nem tudom, hogy hány tonnát sikerült lefoglalni az elmúlt fél vagy másfél évben, de jelentős mennyiséget foglaltak le a keleti és nyugati országok kérdését illetően a helyzet az az, úgy, hogy az új tagállamokban, Közép- és Kelet-Európában az tiltott kábítószereknek a fogyasztása általában alacsonyabb, de egyes anyagok használata viszont növekvőben van. Az is igaz, hogy egyre több kokain foglalunk le keleten, és úgy tűnik, hogy ezeket nem az keleti országoknak szánják, hanem egy más útvonal, és onnan próbálják, mert ugye Nyugat-Afrikán és az Atlanti-óceánon nagyon nagy erőfeszítéseket tettük, ezért új útvonalakat keresnek, ezért Romániában, Bulgáriában és az egész területen több ö, ö, ilyen ö, fogás is volt. Romániában volt egy fókusz, van egy fókuszpont, eddig a fókuszpont középpontjában a román kábítószer elleni ügynökség állt, megváltozott ennek a struktúrája, rendőrségi szervezet, és még nem százszerzéka biztos, hogy de át, lehet, hogy át fog kerülni Romániában az egészségügyi minisztériumhoz. Több parlamenti képviselő is említette az úgynevezett light drug, tehát könnyű drogot. Mi ezt nem használjuk. Hogyha valaki egyszer vagy kétszer használ kokaint életében, az sokkal kevesebb problémát jelent, mint hogyha minden nap használ kanabiszt. Tehát nagyon óvatosan kell eljárni ezzel a fogalommal, mert nagyon függ ez attól is, hogy milyen fogyasztási struktúrát alkalmaz az illető hogyan tudják segíteni a tagállamok egymást eh, kölcsönös információ cserével. Azt hiszem, hogy a weboldalunkon vannak jó gyakorlati, eh, van egy jó gyakorlatportál, ahol nagyon érdekes dolgokat lehet találni, ott eh, vannak különböző értékelések, hogy mely ilyen-olyan országokban mit alkalmaztak és hogyan alakult ez, ez más országoknak is hasznosítható, illetve végig lehet gondolni egyes projekteket. Ez egy olyan weboldal, aminek nagyon nagy a sikere, és rendszeresen nézegetik ezeket az oldalakat és különböző intézkedések születtek a társadalmi reintegráció érdekében is, különböző modellekről adunk, számolunk be ezen az oldalon. Tisztelt elnök asszony, nem tudom, hogy válaszoltam-e minden kérdésre, de igyekeztem, hogyha ki mégis kifelejtettem volna valamit, akkor szóljanak, és ahogy említettem, nagyon szívesen visszajövök, és tovább tárgyalok ezekről a kérdésekről a bizottsággal. Köszönöm as you may applaud. And um, thank you also very much for the, the good work. Köszönöm szépen a kiváló munkát is, amelyet az ügynökség végez. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy kiváló minőségű jelentések készülnek, nagyon magas színvonalú a szakértői tudás, amelyiket jelen van, és majd a koordinátorok megvizsgálják, hogy mi az alkalmas időpont, amikor részletesebben is megvitathatjuk az ön jelentését, amit még egyszer köszönök. Még eszembe jutott, hogy természetesen a szakbizottságokon belül, szakbizottságunkon belül a droghasználata kapcsolatban van egy ideológiai szakadék vagy különbség közöttünk, de egy dologban egyetértünk vannak azok, akik borzasztóan meggazdagodnak a drogkereskedelemből, és úgy tűnik, hogy még mindig jobban és kreatívabban használják a nyitott határokat, mint amennyire mi ezt meg tudjuk tenni. Ezért többségünk üdvözli a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, ami egy szomorú nap a bűnözők számára, mert az EU sokkal hatékonyabban tud majd küzdeni a bűnözés ellen. Remélem a bűnözőkhöz is eljut ez az üzenet biztos vagyok abban, hogy most is hallgatják eztnek az ülésnek a nyilvános közvetítését. Tovább mehetünk. Következő napirendi pontunk egy nagyon fontos kérdés, nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács dokumentumaihoz. Szívünkhöz közel álló kérdés ez. Közben Götz úrnak megköszönöm, hogy itt volt. A raportőr Michael Cashman. Többször, sokszor megvitattuk már ezt a kérdést. Ma itt van önök előtt egy parlamenti kérdés tervezete a jogi szolgálat válasza után a tanácsnak és a bizottságnak kívánjuk ezt a kérdést beterjeszteni, és kérem a rapportőrt, hogy magyarázza el ezt a kérdést, amit eljutatunk a tanácshoz és a bizottsághoz. Szeretnénk ma itt a szakbizottságban elfogadni ezt a kérdést. És szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőket arra, hogy az Európai Parlament nagyon ambiciózus véleményt alkotott meg. Tulajdonképpen a transzparenciával, a dokumentumokhoz való hozzáférése kapcsolatban nem is talán jó ez a kifejezés, hogy ambiciózus, de ez szerepelt itt a speaking notes notes-omban. A raport raportőrtől kérem, hogy majd erősítse meg az álláspontunkat. Közben kérem azokat, akik elmennek, hogy ezt csöndben tegyék. Alapos politikai vitát folytattunk le itt a parlamentben, de hasonló politikai vita a tanácsban és a bizottságban nem zajlott, és ezért a munkacsoport szinten nem is lépett túl ez az ügy. Az új szerződés azonban megváltoztatja majd a jogi kereteket, amelyek között az intézmények működnek és ezért nagyon határozott politikai elkötelezettséget várunk a tanástól és a bizottságtól, a belső szabályaikat át kell alakítaniuk. Itt nem az intézmények közötti kapcsolatokról van szó, hanem arról, hogy nekünk, az EU intézményeinek milyen a kapcsolata az emberekkel, a polgárokkal, és a jogot formálhatnak a transzparenciára a polgárok, amit biztosítani kell. Kesmer úrnak adom meg először a szót, utána a tanács reagálhat, és a szolgált, és utána megnyitom majd a vitát. Michael. Köszönöm, elnök asszony. Itt az exódus látva, mindenki tódult az ajtó felé, inkább a jogi eh, kérdések érdeklik a többséget, mint a dokumentumhoz való hozzáférés ügye. Götz úr előadás alatt jutott eszembe, hogy találkoztam a vasútállomáson egy öreg barátommal, egy barátnőmmel, egy színésznővel. Fantasztikus, ilyen afro frizurája volt, de szőke, vörös, össze-vissza kérdezem, hogy Claire, mi, ez, mi történt, mi, mi van veled? Ezt mondta, hogy ne aggódj, csak uh, uh, jogi uh, uh, szubstancia kapcsán a fodrászom megőrült, és ilyen borzasztó következményekkel járt az, amit művelt a hajammal. Hát ez jutott eszembe, miközben ezt a jelentést írtam arról, hogy hogyan férhetnek hozzá a polgárok a dokumentumokhoz. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, volt egy nagyon jó termékeny találkozónk Strasbourg, Strasbourgban, ahol több kérdést megvitattunk. Szükségesek ezek a változások, és azt hiszem ezt a véleményt mindenki osztja a különböző frakciókban. Vannak szükséges változások, amelyeket be kell majd vezetnünk a Lisszaboni szerződés elfogadásával kapcsolatban megvitattuk, és talán ez a legjobb megközelítés, azt a kérdést is, hogy legjobb lenne egy szóbeli kérdést megfogalmazni és politikai szinten megtudni azt, hogy mik a tanács és a bizottság szándékai. Szerintem ez egy jó módszer ahhoz, hogy előre lépjünk, ugyanis majd megkapjuk a politikai választ a szerződés végrehajtására, és csak akkor tudunk majd itt a szakbizottságban is következtetéseket levonni, és megnézni ezt, hogy hány opciónk, alternatívánk van. Szerintem elég sok. És végül ennek eredményeképpen az ügy, függetlenül attól, hogy milyen eltérő politikai álláspontokat képviselnek, a e, képviselők a hozzáférés különböző módozataival kapcsolatban, vagy e, a kapcsolatban, hogy hogyan értelmezik a bizottság javaslatát, végül is mégis megegyezünk. A Lisszaboni szerződés megváltoztatja a rendelet e, jogi és politikai kontextusát. Az emberek több lehetőséget kapnak az unió tevékenységében való részvételre. Ennek a változásnak nagy jelentősége az EU és a polgárok jövője szempontjából. Ezért a bizottságot arra kérik, hogy nyújtson be egy új javaslatot, amelyben az új szerződés valóságát ismerteti alapvető jog az unió intézmények, szervezetek, hivatalok, ügynökségek dokumentumaihoz hozzáférni és meg kell könnyíteni az emberek számára a hozzáférést, hogy élhessenek az ehhez fűződő jogukkal. Doros, az Európai Ombudsman-tól származik ez az idézet, a 1041 per 2001-es rendelet kapcsán. Elnök asszony, Véleményem szerint több kérdéssel is foglalkoznia kell a bizottságnak és a tanácsnak. Akik elolvasták a jogi szakvéleményt, amelyet a parlament számára készítettek el, azok tudják, hogy nem csak a 15-ös bekezdéssel foglalkozunk az EU működésére vonatkozó szerződésben, hanem a 9, 11, 13 és 16-os cikkekkel is végig mehetnék a jogi szakvéleményen, hogyha a képviselők ezt kérik, de most talán inkább csak arra utalnék, néhány releváns részre utalnék mindössze. Kezdetől fogva le kell szögeznünk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése nem csak a jogalapot fogja módosítani, a jó dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendelet jogalapját, hanem az egész környezetet, amelyben ez a rendelet működik. Ez különösen vonatkozik az uniós intézmények és az állampolgárok kapcsolatára. Ez a kontextus releváns a jövőbeni a dokumentumokhoz való hozzáférés szabályozó rendelet szempontjából is. A preambulum bekezdésekben olvashatjuk, hogy a tagállamok és ezt aláhúzom, támogassák az intézmények demokratikus működését. A 14. cikk első és második bekezdése a jogi vélemény szerint szintén releváns ebből a szempontból, mert ez azt kéri az intézményektől, és idézem, hogy az embereknek és az őket képviselő szervezeteknek lehetővé tegyék azt, hogy az Unió minden fellépésével kapcsolatban eszmét cserélhessenek, és én ehhez hozzátenném megnövekvő transzparenciával, hiszen az emberek vagy az őket képviselő szervezetek hogyan tudják, hogyan tudnák az álláspontjukat ismertetni ilyen transzparencia nélkül. A szerződés ez a harmadik cikk első bekezdése az Unió intézményi keretével foglalkozik. Az emberek és a tagállamok, és itt aláhúznám, az intézmények érdekeinek említése eh, nélkül eh, kell, hogy prioritást kapjanak a dokumentumhoz való hozzáférés szempontjából. Kiváló ez a jogi szakvélemény, és szeretném arra biztatni azokat, akik ezt még nem olvasták el, hogy tegyék meg. Szerintem, és ahogyan elmondtam már az elején, a legjobb, hogyha hú, következőképpen járunk el. Felejtsünk el minden politikai nézet különbséget, és politikai szinten lássuk tisztán, hogy a tanácsnak és a bizottságnak mi a szándéka a Lisszaboni szerződés elfogadásával kapcsolatban. A szóbeli kérdés foglalkozik majd olyan kérdésekkel, mint az előbb említett cikkekre való hivatkozás, azután <clears throat> foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy miután ezen a területen jogi vákum van, azt kérjük a tanástól is és a bizottságtól is, hogy módosítsák a rendeletet legkésőbb 2010. június végéig. Ezért a két intézménytől azt kérjük, hogy lajstromozzák a, és készítsenek listát a nem jogalkotási, illetve a jogalkotási kérdésekről, ahol melyik módosulnak, és nézzük meg azt, hogy milyen területen, az ügynevezett törkeset kapcsán tudjuk, az EU intézmények ellenőrző szerepe hogyan változik. Jelenleg a negyedik, a kilencedik cég foglalkozik az úgynevezett érzékeny vagy titkosan kezelendő dokumentumokkal és van az úgynevezett vezetők privilégiuma. Egy harmadik fél dönt, függetlenül a rendelettől, arról, hogy megtagadja a kérést a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérdés, és esetleg titkosít valamilyen dokumentumot. Hogyan lehet definiálni azt, hogy mi ez az érdek, amit védve titkosítanak dokumentumokat. A szerző kezdeményezze ezt a negyedik vagy a kilencedik cikk alapján. Jobb lenne, hogyha itt pontosabb lenne a definíció, és világosabb lenne a megfogalmazás. Kérjük azt is, hogy a dokumenciókra vonatkozó tájékoztatást is konszolidálják, hogy annak érdekében, hogy az intézmények, összes intézménye a dokumentumaihoz hozzáférhessenek az emberek. Egy nagyon fontos dolgot, ha nem eljek ki. Mégpedig azt, hogy Lisszabon bevezet egy nagyon fontos dolgot a 1041-es rendelettel kapcsolatban ugyanis ez már nem vonatkozik a tanácsra, a parlamentre és a bizottságra, így külön-külön, valamint a általunk létrehozott ügynökségekre, szervezetekre, tehát nem csak ránk vonatkozik, hanem bizonyos eh, esetekben az Európai Bíróságra is, és az Európai Központi Bankra, az Európóra és az Eurojustra is. És ezért teljesen világosan látnunk kell, hogy világos, jól definiált szabályokra van szükségünk a hozzáférés, illetve a hozzáférés tilalmával kapcsolatban, máskülönben nem tudjuk megvédeni az intézményeket, vagy gyengítenénk az intézményeket és az általuk létrehozott szervezeteket. És végül képviselőtársaimat kérdezem, nem szeretném, hogyha az Európai Bíróságon landolna ez az egész ügy. Én szeretném, hogyha mi döntenénk, mi alkotnánk meg a definíciókat politikai szinten. A rendelet, ahogyan ezt elfogadtuk 2001-ben, nem volt tökéletes. Az ítélkezési gyakorlat ezt világosá tette. Ezért a lojális együttműködés szellemében szeretném azt mondani most a bizottságnak. Igen, tudjuk, hogy vannak problémák a versenyjogi aktákkal, tudjuk, hogy vannak problémák azzal kapcsolatban is, hogy olyan bizonyos dokumentumokhoz, olyan dokumentumhoz hozzáférni, amelyek a bizottságok vagy tagállamok azért alkotnak meg, hogy mondjuk lezárjanak egy vitát valamelyik jogalkotási aktussal kapcsolatban tudjuk, hogy meg fogják oldani ezeket a problémákat, de ez úgy nem sikerülhet, hogyha csorbítják a polgárok hozzáférési jogait, összehasonlítva a a 1041-es rendbeletben biztosított jogokkal. Tehát a lojális együttműködés alapján fogok eljárni, és azt hiszem, hogy még a Maastrichti szerződés eh, alapján került elfogadásra ez a rendelet. Nincs jelenleg ilyen lojális politikai együttműködés. Nekünk mindig csak újra és újra azt mondják, hogy a parlament eh, az első olvasatban nem eh, tárgyalt, ezért mi nem fogunk tárgyalni, mondja a bizottság. Hát, hogyha megnézzük, hogy eh, milyen rengeteg jogalkotási aktus hagyta el ezt a házat, még mielőtt eh, első olvasata sor került volna, illetve hogyha az első olvasatban megszületik egy megegyezés, ne azokat a példákat hozzák föl nekünk, ha mik kudarcok voltak, hanem a sikeres példákat, amik a komoly és jó együttműködés eredményei voltak. Köszönöm szépen, köszönöm a szavakban rejlő szenvedélyt is, és úgy gondolom, hogy a bizottság valóban lépéseket kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy megvalósuljon a transzparencia, a nyitottság, megfelelő kívánatos kultúrája. Rendben van az, hogy bíráló hangon is megszólalunk, ugyanis amikor az Európai Parlament dokumentumhoz való hozzáférésről van szó, adminisztratív, pénzügyi területeken, különösen akkor azt hiszem mi is javíthatnánk egy kicsit a transzparenciánkon, erről se feledkezzünk meg. Maria Helberg asszonya képviseli a svéd soros elnökséget. Kérem, legyen rövid, mert szeretném, hogyha a Cashman úr ugyan kicsit sokat beszél, de azért nekünk be kell tartanunk a rendelkezésre álló időkeretet. Köszönöm szépen, hogy engem is meghívtak, hogy kommentáljam ezt a vitát. Ami minket illet, mi tényleg őszintén szeretnénk együttműködni az Európai Parlamenttel ebben az ügyben, és meggyőződésem, hogy Cashman úr ezzel teljes mértékben tisztában is van. Mint ahogy már elmondtuk korábbi alkalmakkor is a svéd elnökség részéről, az alap kiinduló pont az, hogy az első olvasatot szeretné lezárni a parlament, mielőtt még mi be tudnánk fejezni az átláthatóságra vonatkozó vitánkat. És egyébként pedig az új parlament még nem közölte egyértelműen, hogy mi lesz azzal a több mint 90 módosítóval, amit márciusban szavaztak meg. Hát Összességében várom a kérdéseket, amiket szeretnének nekünk feltenni, és természetesen erre időben válaszolunk is, azt majd meglátjuk, hogy erre novemberben vagy decemberben kerülhet sor. De mindenki számára szeretném elmondani, hogy készek vagyunk megvitatni ezeket a kérdéseket, mert úgy véljük, hogy ezek rendkívül fontosak. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök szeretnék mindenképpen köszönetet mondani Svédországnak, mert ők aztán az átláthatóság bajnokai. Herbert asszonynak pedig külön köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmazott. A bizottság részéről nem kaptam nevet, jelentkezzen, ha van itt valaki. Más úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is megpróbálok annyira röviden beszélni, mint a svéd elnökség képviselője. Abban is csatlakoznék a svéd elnökséghez, hogy a bizottság is nyitott erre a vitára, és mi abban a jogalkotási részben vagyunk, amikor a parlament még nem végezte el az első olvasatot. És hát a bizottsághoz csak akkor kerül át a labda, amikor a parlament már elvégezte a feladatát, ami eddig nem történt meg. Úgyhogy mi még nem tudtuk megkezdeni az ezzel kapcsolatos vitákat. Egyelőre csak annyit tudok elmondani, hogy a bizottság nem tud semmilyen új kezdeményezést elindítani, mert várjuk az új bizottság felállását, ami valószínűleg jövő év elején fog majd megalakulni. Hogy novemberben vagy decemberben kerül plenárisra ez a kérdés, azt várjuk, és természetesen a bizottság a lehető leggyorsabban minden kiigazítást megtesz majd az AKI kommunaterben, hogy ezt tudjuk alakítani a Lisszaboni szerződéshez, és természetesen a jelenlegi rendelet is ugyanígy kerül majd elbírálásra, tehát ki fogjuk egészíteni, ki fogjuk bővíteni a hatályt. Ami a rendeletet illeti, mint ahogy a jogi szolgálat elmondta, itt nem annyira politikai, mint inkább jogi kérdésről van szó. És hát a bizottság csak akkor tudja majd elvégezni ezt a feladatot, amikor feláll a következő bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hárman vannak a listámon. Zomer asszony az első. Tessék. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Köszönöm, elnök asszony, én sem szeretnék hosszasan szólni, csak egy rövid észrevételt, ha megengednek. Az előadó valóban sokat dolgozott ezzel a szóbeli kérdéssel, de azt hiszem, egy-két dolgot ezen változtatni kell. Nekem sem volt minden világos. Kesme kollega azt mondta, hogy itt nem csak a Lisszaboni szerződés 15. cikkéről van szó, hanem több más cikkről is, 9, 11, 13, 16, ezeket említette, a 15-öt nem, pedig szerintem ezt is meg kellene említeni. És hogyha a 15. cikket elolvassuk, abban sok, szerepel a, sok minden szerepel a transzparenciáról. Nem vagyok tanult jogász, hogy meg tudjam ítélni, hogy a 15. cikk önmagában, vagy az többi említett cikkkel összhangban kielégítő-e. Talán kicsit pontosítani kellene még a szöveget. felmerült bennem az is, hogy valóban ilyen nagy-e a jogi vákum létrejövének a kockázata a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Nem esünk itt egy kicsit túlzásokba. Azt hiszem, kicsit túl drámai itt a megfogalmazás. Itt a szubjektív értékítélet is szerepet játszhatott, ezért is talán változtatni lehetne. Összességében pedig azt mondanám, hogy ismét új helyzetben vagyunk, amikor ez a szóbeli kérdés felmerül, ezt majd Strasbourgban is megvitattuk az árnyék jelentéstevővel, akkor még nem tudtuk, hogy ilyen gyorsan hatályba fog lépni a Lisszaboni szerződés. Most szinte meglepődtünk, most borzasztó gyorsan történtek a dolgok, nagyon gyors lesz a hatályba lépés, és ezért szembesülünk azzal a helyzettel, hogy ugye most alakul egy új Európai Bizottság, és a kérdés az, hogy ebben a különleges helyzetben, amiben most vagyunk, hogyan tudjuk ezt a kérdést kezelni. Az új bizottságra kellene már bízni azt, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Nincs igazából sok értelme egy most leköszönő bizottság eh, elé tárni ezt. És összességében egy kicsit úgy érzem, hogy nem világos a szóbeli kérdés megfogalmazása, keverednek itt dolgok. Az intézmény közi transzparencia, ezt a kérdést intézményközi megállapodások kezelik itt az EU-ban, illetve a ö, nyilvánosság eh, információhoz való joga, hozzáférés joga, illetve ennek a transzparenciája között. Tehát ez a kettő keveredik, és itt egyértelműbb eh, megfogalmazást eh, szeretnék látni. Még egy kérdést szeretnék feltenni végül. Az utolsó előtti sorban a 2003 98-as irányelvre van egy utalás. Nem tudom, hogy ezt mit keres itt ebben a szövegben. Hogyha jól értem, ebben az irányelvben, tehát a 2003 98-as irányelvben arról van szó, hogy mi történik akkor, hogyha annak érdekében, hogy megkapjak dokumentumokat, pénzt fizetek ezért. Hogyan szabályozunk ilyen esetben a dokumentumok továbbítását? Mi az előadónak a szándéka? Az, hogy megszüntessük ezt a helyzetet? Tehát, hogy ingyenes legyen a hozzáférés minden dokumentumhoz? Talán ezen is el kellene még gondolkoznunk ez kicsit messzebb megy már, és nem lenne jó, hogyha ilyen tanácsadó cégek kezének dolgoznánk ezzel a szóbeli kérdéssel. Lehet, hogy persze rosszul értek valamit, de nem tudom, hogy mit keres itt ez a 2398 as irányel. Nagyon szépen köszönöm. Hautala asszony a következő. Köszönöm, elnök asszony. Hát valóban Strasbourgban nagyon jó vitát folytattunk az előadóval és az árnyék előadókkal és a kiinduló pont az volt, hogy az információhoz való hozzáférést, a dokumentumokhoz való hozzáférést, mint fontos politikai témaként vessük fel. Nagyon sok technikai kérdés felmerült, és mint ahogy a raportőr is elmondta, elég hideg fogadtatást kaptunk a többi intézménytől, amikor mi megkíséreltük egy kicsit kiszélesíteni a dokumentumokhoz való hozzáférést, mint a polgárok jogát. Azt hiszem, hogy az alapelvben megegyezünk, és az előadó Kesmen úr továbbra is a szem előtt tartja, hogy az a fontos, hogy végre eljussunk egy állásfoglalásig. Ugyanis az állásfoglalás az az eszköz a kezünkben, amivel valóban élhetünk a Lisszaboni szerződést is figyelembe véve. Hogyha megnézem ezt a szöveget, akkor van itt néha probléma. Zomer asszonynal egyetértek, és úgy vélem, hogy a jogi szolgálat nagyon jó tanácsot adott nekünk abban a kérdésben, amit ő az imént megemlített. Tehát az intézményeknek privilegizált hozzáférést kell biztosítani. Van a brok megegyezés, amit azt hiszem, hogy nem sokára felül is fognak majd vizsgálni, és vannak az intézményközi megállapodások, amik tényleg felgyorsítják az intézmények hozzáférését. De van itt valami, ami egy kicsikét homályos. A második kérdés a bizalmas információval kapcsolatban. Itt ugye négy kategória van, a bizalmastól egészen a top secretig, tehát a szigorúan bizalmasig. Tehát a besorolt dokumentumok négy kategóriába kerülnek, restricted, confidential, secret és top secret. Tehát ez a négy kategória határozza meg a hozzáférhetőségi szintet és nagyon jó lenne, hogyha ezt a részt egy kicsit jobban tudnám értelmezni. Talán ha lenne finn tolmácsolás, akkor tényleg jól érteném, hogy miről van szó, de hát így be kell érnem az angollal. Én azt hiszem egyébként, hogy amit Michael Cashman elmondott, az nagyon is jogos. A Diamandoroszra történő utalás, az a nagyon jó vélemény, amit a jogi szolgálattól megkaptunk, ez már mind megvan. Most a kérdés az, hogy egy kicsit nem tudnánk-e átfogalmazni ezt a kérdést, hogy ne legyen ennyire technikai jellegű, talán inkább az alapelvekre kellene rákérdezni. Mondjuk valahogy úgy, hogy amit Michael Cashman az imént elmondott, azt leírjuk. Azt hiszem, hogy ez lenne a jó kérdés, amit a tanácsnak és a bizottságnak fel kell tennünk. Tulajdonképpen, hogyha ezeket a kérdéseket tesszük fel, akkor a tanács elég hamar kibújhat a kérdés alól, mert azt mondja, hogy a kezdeményezés joga a bizottságé, és kész, a bizottságnak kell tenni valamit. Pedig szerintem a tanácsnak is lennének feladatai az alapelvek betartásával kapcsolatban. Egyébként a dokumentum és azok, akik ezen dolgoztak, nagyon jól dolgoztak, csak egy kicsit politikai síkra kellene mindezt terelni. Köszönöm szépen! Tejong úr következik, és nem tudom, hogy szeretne még valaki hozzászólni. Amennyiben nem, akkor lezárom a listát, és De Jong úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Megadom, hogy sok mindent, amit mondani szerettem volna, már elmondtak a kollégák, illetve Strasbourgban, amikor az árnyék jelentéstevővel tárgyaltunk, nagyon jó légkörű volt ez a beszélgetés, ott is sok minden elhangzott az információhoz való hozzáférés a polgárok számára egy olyan ügy, aminek a kapcsán az emberek nyelvét kell beszélni. Itt elveszünk a cikkekben, a jogi eljárásokban. Ez a, ez a mi dolgunk, ezt mindenkünk kell tudni, de amikor a nyilvánosság előtt beszélünk, akkor ezt meg kell könnyíteni az emberek számára. Itt egyszerű dolgokról van szó, információt akarunk, könnyű módon akarok hozzáférni ehhez az információhoz, anélkül, hogy pontosan meg kell adnom, hogy milyen dokumentokat akarok, hozzá akarok jutni az információhoz, és ezt meg kell, hogy tudjam tenni. A raportőrrel Strasbourgban, ezen a nagyon jó légkörű beszélgetésen is megállapítottuk azt, hogy a plenáris ülésén kell majd ezt úgy megfogalmazni, hogy mindenki számára érthető legyen. Egy egyszerű emberi nyelven kell fogalmaznunk, olyan nyelven, amit az egyszerű emberek is meg tudják érteni. És szerintem kiváló kiinduló pont ez a tanácssal és a bizottsággal folytatandó egyeztetéshez. Egyetértek Kesmen, úrral lojális együttműködést akarunk a tanácssal és a bizottsággal, hiszen a leglényegesebb probléma az, hogy a, nagyon gyakran a tanácsnál és a bizottságnál ragad el minden. Ott vannak nehézségek, és ott ütköznek akadályba az információt akarok. Egyszerűen kell tehát megfogalmaznunk ezt a kérdést. A népszerűsíteni lehetne, az nagyon jó lenne. De még ennél is fontosabb, hogy a vita eredménye a plenáris vitán mindenki számára érthető legyen, és így elinduljon valami, ami az emberek fülében jól cseng. Nagyon szépen köszönöm, és azt is köszönöm, hogy röviden fogalmazott. Akkor most visszadom a szót az előadónak. Az a javaslat született, hogy a szóbeli kérdést egy kicsit alakítsuk át, és a tanácsnak és a bizottságnak egy kicsit más jellegű kérdést tegyünk fel. Azt hiszem, hogy ez lehetséges és szükséges is. Ezt még meg fogjuk tenni holnap délután előtt, és akkor a szakbizottságnak lehetősége lesz arra, hogy elfogadja az új szöveget, Kesmen úr. Köszönöm szépen. Hát ön olyan módon teszi fel a kérdéseket, hogy arra aztán senki nem mer nemmel válaszolni. Hát, amit 2001-ben megtettünk, az azért volt annyira erős, mert minden véleményt figyelembe vettünk, és közösen dolgoztunk. És azt hiszem, hogy most is így kellene dolgoznunk. Én, mint művész, és azt hiszem egyébként, hogy minden politikus egy kicsit művész, én tényleg hiszek a közös munkában, és hiszek a változtatás lehetőségében. Nagyon sok remek javaslat hangzott el ma délután, mindenkinek köszönöm ezeket. És ezeket figyelembe véve azt szeretném kérni a szakbizottságtól, hogy bízzanak meg azzal, hogy holnap délig elkészítsek egy végleges változatot, ezt én magam elküldöm az árnyék jelentéstevőknek, hogy ők is véleményezzék ezt, és akkor elkészülhet így egy végleges változat. A terminológiában is meg kell egyeznünk, és hát van itt néhány elég trükkös dolog először is racionálisnak és kézzelfoghatónak kell lennünk, egészségére annak, aki tüsszentett. Ugyanakkor azt is fel kell fognunk, hogy ezért ezek a kérdések egy jogi alaphoz kapcsolódnak, tehát mindenképpen kell beszélnünk ezekről a cikkekről, és Zomer asszonynak teljesen igaza van, a 15-ös paragrafus nem szabadott volna kihagynom, mert ez nagyon jó eszköz a parlament kezében. A svéd elnökségi barátainktól pedig szeretnék valamit kérdezni, és ők tényleg barátaink, mert 2001 ben már nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezek az alapelvek valóságá váljanak. Tudom, hogy az elnökségi feladat nagyon nehéz, úgyhogy a tanács elnökétől is fogom kérni, amit most kérek, és Márknak is mondom ezt a bizottság részéről nem elég azt mondani, hogy hát most felállt az új parlament, és még nincs első olvasat, és ezért nem tudunk mit csinálni. Hiszen, hogyha megnézzük a márciusi szavazást, annak az eredményét már mindenki ismeri, és már akkor nagyjából elmondtunk mindent. Utána visszakerült a szöveg a szakbizottsághoz, és akkor ugyanezt hallottuk. Azt mondja a jogi szolgálatunk, hogy önökkel nem tudunk tárgyalni, mert a parlamentnek még nincsen álláspontja tudom, hogy ezt olyanok mondják, akik írtóznak a változtatástól. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy előre vigyük ezt az ügyet a játék minden egyes szereplőjével együtt. Meghallgattam, amit mondott, de azért ez nem feltétlenül így van, ahogy ön mondja. Ürügyeket már eddig is hallhattunk, és hát a jó ürügy sose rossz, de hát mégiscsak jobb lenne, hogyha megpróbálnánk előrelépni. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást, dolgozni fogok a szövegen, és ígérem, hogy mondjuk holnap 11-kor e-mailben meg lesz ez a szöveg. Tehát mondjuk azt, hogy 12.30-ra ez el is jut mindenkihez. Jó ez így? Természetesen lehet ezen változtatni, ha kell, de megpróbálhatjuk ezt a határidőt tartani, és akkor a konszenzus remélem hamar megszülethet. Hát ami valóban fontos az az, hogy hogyan oldjuk meg ezt a kérdést, és hogy hogyan alakulhat ki tényleg a közös álláspont. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy az előadó javaslata elfogadható szakbizottságunk valamennyi tagja számára. Gondolom, hogy ez nagyon hasznos lesz, ha így tudunk eljárni, hogyha valakinek van még írásbeli megjegyzése, azt a lehető leggyorsabban, akár az ülés után rögtön juttassa el az előadóhoz. És uh, Michael, amikor azt mondtad, hogy a tanács nem tud velünk együttműködni, mert a jogi szolgálatok azt mondja, hogy nincsen az együttműködésnek alapja, akkor azt hittem, hogy arra is utalsz, hogy a SWIFT-tel sincs alap, hogy tárgyaljunk az amerikaiakkal, de úgy látom, hogy nem erre utaltál. Jó, hát akkor azt hiszem, hogy ezt a témát mára kivégeztük, és remélem, hogy holnap ezt gyorsan el is tudjuk fogadni. Michael, még egy szóra? Igen, köszönöm, mondja Michael. Beszéltünk arról, hogy a szóbeli kérdésnek az lehetne az alapja, amit megnyitó megjegyzésként elmondtam. Csak hogy már fogalmam sincs arról, hogy mit mondtam. De hát mivel azt vallom, hogy azt kell mondani, amit akarsz mondani, úgyhogy a technikusokat kérném, hogy jutassák el hozzám a mai felvételt. Elnök, rendben van, Michael, írd meg ezt a kérdést ugyanazzal a szenvedéllyel, amivel itt felszólaltál, és akkor egész biztosan jó lesz ez a szöveg. De mindig is megértetted a polgárokat. Jó, lássuk az utolsó napirendi pontot, és remélem, hogy ezt gyorsan meg tudjuk beszélni, hiszen néhány héttel ezelőtt már tárgyaltunk erről. Miről is van szó? A büntető eljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog. Ez tulajdonképpen egy csomag része, ez a javaslat. Itt a büntető eljárás során igénybe vehető jogok csomagjának egy része ez. Tulajdonképpen ez az egyetlen része a csomagnak, amivel kapcsolatban konzultáció folyik a parlamenttel, és már beszéltünk erről a kérdésről. Mielőtt megadom a szót az előadónak, Ludford Báronőnek, azért elmondanám, hogy ez egy harmadik pilléres szöveg, tehát ezt nagymértékben érinti a Lisszaboni szerződés hatályba lépése. Úgyhogy uh, szeretném ezt figyelembe venni, és mindazt, ami már elhangzott ma délután. Szára, megadom neked a szót, és azt kérem, amit mindenkitől kértem, légy rövid. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy mindenkinek ugyanannyi időre van szüksége, tehát mindenkinek be kell mutatnia a témáját, hiszen a néhány héttel ezelőtti vita csak egy bevezető vita volt, úgyhogy mégiscsak szeretném bevezetni a véleményemet, és néhány fontos pontra szeretnék kitérni. megpróbálok néhány percben kiemelni fontos részeket ebből a szövegből. Rendkívül érdekes helyzetben vagyunk, figyelembe véve, hogy december 1-én valószínűleg hatályba lép a Lisszaboni szerződés. De mielőtt Lisszabonról beszélnék, szeretném mindenkinek elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy a büntetőeljárás során igénybe vehető jogokat javítani tudjuk. A parlament folyamatosan kifejtette ezt a véleményét az elmúlt néhány évben. És azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy lépésről lépésre próbálunk javítani ezeken a jogokon. A tanács politikai megegyezésre jutott az ütemtervel kapcsolatban, ezt még nem fogadták el, de a politikai megegyezés megszületett. Tehát a roadmap már megvan, ez az első pont. A második pont a kerethatározat a tolmácsolásról és a fordításról, és ezután pedig a gyakorlati alkalmazásról szóló szöveg következik a tolmácsolással és fordítással kapcsolatban. Hát egyébként szerintem abszolút felháborító, hogy a másik két témában nincsen parlamenti konzultáció. Valóban szükség van a tolmácsolásra és a fordításra, de az általános jogokra, illetve a gyakorlati alkalmazásra ugyanúgy szükség van, úgyhogy ezzel kapcsolatban is szükség lett volna a konzultációra. És szeretnék elmesélni egy esetet, egy olyan ügyről van szó, amikor Görögországban letartóztattak egy szemét az én választókörzetemben, az Európai Elfogató Parancs értelmében, ez júliusban történt, és ezt a szemét nem engedték szabadon Görögországban, ő megfellebbezte ezt a döntést, és szeptemberben megszületett már egy döntés vele kapcsolatban, amit ő csak októberben kapott meg. Tehát ő csak egy hónappal a döntés meghozatala után tudta meg, hogy a fellebbezését elutasították, és ráadásul ezt a döntést vele görög nyelven közölték. Azt hiszem, hogy ez végül is minden aspektusára rávilágít ennek a kérdésnek. És egyébként vannak görög hozzátartozói Görögországban, de hát mégiscsak elfogadhatatlan, hogy görögül kapta meg ezt a döntést, és az ügyvédjének sem volt lehetősége más nyelven fellépni. Ez csak egy példa volt Görögországról, elnézést kérek Görögországtól, de hát általánosságban elég elkeserítő a helyzet a eljárásoknál, a tolmácsolásnál és a fordításnál. Az európai elfogatási parancsal nem csak nálunk vannak problémák, hanem sok más tagországban is, sőt, igazságtalanságok is történnek. Eredetileg mi nem támogattuk ezt a lépcsőzetes megközelítést, de hát most úgy tűnik, hogy ez az egyetlen üdvözítő út, úgyhogy mégiscsak el kell ezt fogadnunk. A jelentésemben a bizottsági javaslatról szólok, és úgy vélem, hogy a bizottsági javaslat alapvetően jó, de azért meg lehetne ebben erősíteni bizonyos elemeket, többek között kiszélesíteni azokat a jogokat, amelyek kimondják, hogy a büntetőeljárás minden egyes lépésében kell tolmácsolást és fordítást kapnia a személynek. Tehát akkor is, amikor még nem ítélték el, tehát az ítélethozatal előtti minden egyes fázisban meg kell kapnia ezeket a jogokat. Nagyon fontos, hogy ezeket a jogokat kiterjesszük a gyanúsítottakra is. Tehát nem csak az elítéltekre, nem csak a bűnösökre, hanem a gyanúsítottakra is, valamint, hogy ne csak szóban, hanem írásban is gyakorolhassák ezeket a jogokat. Ez alapvetően szükséges, tehát mindenképpen úgy kellene fogalmaznunk, hogy abszolút szükséges a tolmácsolás és a fordítás ezen személyek számára. Ezen kívül Beszélnünk kell arról a kérdésről is, hogy lehet-e rögzíteni azokat a kihallgatásokat, amelyek tolmács részvételével történtek. Ami a tolmácsolás vagy a fordítás visszautasítását illeti, természetesen valamilyen hatóság fogja meghozni, valamilyen bűnügyi hatóság fogja meghozni ezt a döntést, és ezeket a döntéseket kellene így felülvizsgálni tolmácsolásról és a fordításról. És ezen kívül pedig azt szeretnénk kérni, hogy legyen egy lista az alkalmazható, független és megfelelő képesítésre rendelkező tolmácsokról és fordítókról, akikhez lehet fordulni, tehát kell egy ilyen lista a tolmácsokról és fordításokról. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy megvalósítható-e az, hogy a tanács még november 30 előtt elfogadja ezt a szöveget. Ami a határidőt illeti, a határidő egyébként nagyjából karácsonyig tart, és hogyha megnézzük az ütemtervet, akkor ez a decemberi plenáris versik, tehát a szakbizottságnak december 1-én kell elfogadni ezt a szöveget, és a decemberi plenárison pedig az egész parlamentnek, de nem tudom, hogy tartható-e ez az ütemterv, hiszen egyszerűen nincsenek is meg a megfelelő ülések a LIBE szakbizottságban, ráadásul a nemzeti parlamentekkel is konzultálni kell, és meghallgatást is terveztünk, és hát erre nem biztos, hogy lesz idő december 1 előtt. Hogyha megnézzük azoknak az intézkedéseknek a listáját, ahol együttdöntési eljárásban vagyunk, hát remélem, hogy nem fogjuk elveszteni azt a dinamizmust, amivel eddig dolgoztunk, és ezeket az ügyeket is le tudjuk zárni. Remélem, hogy a szakbizottság ugyanolyan jól fog dolgozni, mint amilyen remekülésünk volt tegnap az árnyék jelentéstevőkkel, akiktől nagyon sok jó tanácsot és bíztatást kaptam. Tehát nagyon remélem, hogy nem fogjuk vesztegetni az időt azokkal az új eljárásokkal, amelyek már a Lisszaboni szerződéshez kapcsolódnak. Meg kellene néznünk, hogy hogyan tudjuk előkészíteni a Lisszaboni szerződés hatályba lépését, a büntető eljárási jogokkal kapcsolatban. A tanácsnak és a bizottságnak is fel kellene tennünk a kérdést, hogy ők hogyan látják a helyzetet, és hogy mi a lehetőség annak, hogy minél hamarabb elkészüljön a parlament állásfoglalása. Hát gondolom, hogy lesz egy igazságügyekért és alapjogokért felelős biztos az új bizottságban, várjuk az új biztos jelölését, illetve az igazsági, igazságügyi és alapjogi biztos nagyban hozzájárulhat majd ehhez a munkához. Hogyha a tanács meghozza a megfelelő döntéseket, akkor remélem, hogy tényleg gyorsan tudunk majd előre haladni, olyan gyorsan, mint ahogy azt mi elképzeltük. Reméljük, hogy a bizottság is meghozza a megfelelő döntéseket, hát lehet, hogy az eredeti javaslatban kicsit ambiciózusak voltunk, de azért reméljük, hogy a tanácsot például meg tudjuk győzni arról, hogy legyen egy kicsit rugalmasabb azzal kapcsolatban, hogy mivel tud egyetérteni talán az egész lépcsőzetes megközelítést is újra tárgyalhatnánk, de természetesen nem az a célom, hogy elveszítsük azt is, amit esetleg el tudnánk érni. Úgyhogy eléggé bizonytalan helyzetben vagyunk, egyetlen biztos dolog van, az, hogy a kerethatározatot nem, nem fogjuk tudni elfogadni a harmadik pillér alatt. De úgy vélem, hogy ez alapvetően magát a szöveget nem veszélyezteti, én optimista vagyok, és remélem, hogy jó intézkedést fogunk tudni elfogadni, amennyiben a tanács is együttműködik velünk az együttdöntésben. Köszönöm szépen. Három hozzászólom van a hozzászólói listán. Négyen, bocsánat. Először a bizottságot, tanácsot hallgatnánk meg, és utána megnyitom a vitát. Tehát akkor a listámon van Caroline Morgan asszony, Peter Zunger, Caroline Morgan a bizottságtól. Köszönöm szépen! Először is szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra értékelem Lotvard asszonynak a, ö, által elmondottakat. Nagyon régen dolgozunk azon, hogy egy megállapodásra jussunk, és október 23-a tényleg egy nagyon nagy nap volt, mert végre sikerült egy kiegyensúlyozott szöveget összeállítanunk. Ennek van hozzáadott értéke is szerintem, és remélem, hogy sikerül majd az új eljárás keretében megállapodásra jutni. Nagyon nehéz munka mögött van mögöttünk. Most a jövőt nézve nem tudom pontosan, hogy hogy, hogy lesznek ezek a tolmácsolási fordítási ügyek, de az ütemtervben négy intézkedés szerepel jogalkotásra vonatkozóan egy zöld könyvben is az e, feltett szándékunk, hogy együtt dolgozzunk a parlamenttel intenzív módon a jövendőbeli intézkedéseken. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Akkor most a tanácsot kérném fel. Féber asszony. Köszönöm szépen, Awful az első nevem. De svédet nehéz kimondani. Köszönöm szépen. Azt tudom mondani, amit már korábban mondtam a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, hogyha nem tehát várjuk, hogy szorosan együttműködjünk a parlamenttel ebben az ügyben. Természetesen nem nekünk kell megmondanunk, hogy a bizottságnak hogyan kell ezt az ügyet továbbvinnie. Remélhetőleg, amikor majd ismételten beterjesztésre kerül a Lisszaboni szerződés értelmében ez a javaslat, akkor figyelembe ö, vételre kerül majd mindaz, amit már megvitattunk a tanácsban, és a szakbizottságnak a feladata lesz, hogy a bizottságnak, illetve a parlamentnek lesz majd a feladata, hogy elmondják, hogy egyik vagy másik irányba döntenek-e, és hogy ez és mindenképpen majd a bizottságnak kell erre reagálnia, akkor, amikor ismételten előterjesztik a javaslatot. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol nagyon jó együttműködést tudunk elé, folytatni a parlamenttel, és jó eredményeket is érthetünk, érhetünk el. Tehát nagyon fontos, hogy konszenzus legyen, tehát ez az, ahogy tovább kell lépnünk lépésről lépésre, és fontos, hogy egy kicsit elkülönítsük az egyéb kérdéseket, és letisztuljon a szöveg. Kicsit nehéz, ez nagyon pragmatikus és jó megoldás az, hogy hozadott értéket hozzunk létre, és egy óvatos előrelépéssel lehet jobban haladni. Nem lehetséges az teljesen egyhangú megközelítés olyan gyorsan, mint ahogy ezt szerettük volna. Tehát nagyon fontos, hogy megpróbáljunk tovább lépni, óvatosan, és megnézni, hogy melyek a különböző követendő lépések, és amit lehet, azt minél előbb fogadjuk el az új szerződés értelmében jó együttműködéssel. Tehát nagyon várom, hogy együtt dolgozhassunk ebben a kérdésben az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm szépen, Weber asszony. Akkor a listámon vannak Romero López asszony. Köszön, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tény és való, hogy úgy gondoljuk, hogy mindenképpen figyelemre méltó lenne az, hogy ez a kérdés, amelyet majd jóvá kell hagyni a Lisszaboni szerződés értelmében, hogy ez egy megfelelő eh, tanácskozáson kerüljön eh, megvitatásra. Elég nagy az egyhangúság a különböző frakciók között, a tekintetben, hogy eh, támogassuk és bátorítsuk ezt az alapvető jogot az, a fordításhoz és a tolmácsoláshoz való jogot. Ez benne van gyakorlatilag az, ute, az ütemtervben is. Tehát egy olyan csomag keretében, amelyik figyelembe veszi az eljárás során a különböző jogokat, illetve amely biztosítja a megfelelő tisztességes tárgyalást. Tehát egy nem csak a biztonság Európáját kell, hogy építsük, hanem az igazságosság Európáját is. Ezért nagyon fontos, és ez lehetne a kiinduló pontja a bizottságnak, hogyha majd az új bizottság, az új biztos, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, úgy ítéli meg, hogy a parlament megállapodása az egy, le, lehet a kiinduló pontja egy újabb javaslatnak. Valójában megváltozott a szintér, már nem egészen ugyanaz a helyzet, mint amikor elindult ez az egész vita, mert ez már nagyon régi keletű. A keret határozatot júliusban fogad, fogadtuk el a svéd elnökség alatt, és a politikai helyzet azt ö, ö, jelezheti, hogy lehet ezen a javaslaton javítani. Természetesen azt értjük, hogy egyhangúságot elérni valamennyi tagállammal nagyon nehéz lenne, de az október 23-ai szöveg egy olyan szöveg, amely bizonyos elemeket bevezet, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni a javaslatban. És ezzel egyes aspektusokat, amelyek számunkra fontosak, más szempontból kellene megvizsgálni, és egy megfelelő határozathoz, állásfoglaláshoz kellene eljutnunk, amelyik egyeteművé tenni a parlamentnek az álláspontját, oly módon, hogy a bizottság utána ezt figyelembe vegye, felkarolja, és ezt a ö, tolmácsáshoz, fordításhoz való jogot a csomag részévé tegye. Hogyha az minden egyes ö, jogról ö, kell eljárást folytatni, akkor logikus lenne, hogy a bizottság bizonyos mértékben rugalmas és gyors legyen a jövendő irányelvekkel. Lehet, hogy valamennyi eljárással kapcsolatos jogot együtt kellene talán kezelni, de a parlamentben mi megpróbáljuk megmutatni azt, hogy mi a mi álláspontunk, nevezetesen, hogy ezeket a jogokat csomagba kell foglalni, és amennyiben az irányelvek nem egységesek, de követjük a svéd elnökségnek az ütemtervét, akkor ezeknek az irányelveknek legalábbis minimális idő alatt kellene összeállniuk egy eljárással kapcsolatos jogi csomaggá. És ezeket időbe egymáshoz közelíteni kell. Tehát nem szabad, hogy olyan helyzet álljon elő, ahol aztán a jelentéstevő, Lutvad asszony, aki egy kitűnő munkát végzett, mm, abba a helyzetbe kerüljön, amit ő itt felvázolt. Tehát van, akit alapvető jogok, védelemhez való jog, a jogsegélyhez, a családdal való kapcsolattartás, ezek mind részei ennek az ütemtervnek, és ezek fontosak. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság amennyiben a határozatnak, az állásfoglalásnak a kíséri, akkor megkérhetné a tanácsot a jövőben, hogy menjen messzebb ennek a jognak a megreformálásában a eljárások, ami az igazságügyi Európának az alapja. Antoniscu asszony. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc în primul rând să-i mulțumesc uh, doamnei Sara Ludford pentru... Köszönöm szépen a Ludford asszonynak az elvégzett munkát, és azt, ahogyan együttműködött a különböző mm, értekezleteken, amelyeken jó magam is részt vettem. Sajnálom, hogy a jelentés nem követi a saját útját. Ludford asszony tevékenységével kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. Ez a tervezet nagyon teljes körű, és a legfontosabb kérdések megjelennek. Szeretnék néhány aspektust kiemelni, amelyeket én fontosnak tartok, és amelyek benne vannak a jelentés tervezetben, és szeretném ezt felfűzni. Az egyes számú módosító indítványról van szó, ahol a tagállamoknak nem szabad, hogy az emberi jogi szabványokat kényszerítsék rájuk. A 4-es és a 16-os módosítók nagyon fontosak, ezek a szellemi vagy testi fogyatékossággal érő személyekről szól. Fontos, hogy ezek az emberek megfelelő támogatást, segítséget kapjanak és itt azt is meg kell pontosan határozni, hogy milyen típusú segítségről van szó, aztán a nyolcas módosító, amelyik a tolmácsoláshoz való jogot fogalmazza meg egy büntetőeljárás valamennyi fázisában, és ahogy Lutford asszony hangsúlyozta, számos alapvető elem van. Én magam ragaszkodtam azokhoz az aspektusokhoz, amelyek a ö, tolmácsolás és fordítás minőségét illeti. Ez részletezésre került a tanács állásfoglalásában, ami kíséri a tagállamok javaslatát. De feltételezem, hogy ennek benne kellett lennie a, az állásfoglalásban is, mert a tolmácsolás fordítás minőségének a biztosítása elengedhetetlen minden esetben. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak egy eh, ellenőrzési mechanizmust kellene létrehozniuk a tolmácsolás fordítás minőségének az ellenőrzésére, valamint egy akkreditációs rendszert azon tolmácsok fordítók számára, akik büntető eljárásokban vesznek részt. Továbbá meg kell valósítani a megfelelő szakmai képzést is ahogy elmondtuk már a mai tárgyalás során is, olyan helyzetben vagyunk, hogy sajátos helyzettel kell foglalkoznunk. Én is köszönetet szeretnék mondani a jogi szolgálat képviselőinek azokra a válaszokra, amiket adtak, és a kiegészítő magyarázatok ugyanakkor szükségesek, és szeretnénk ezeket írásban megkapni, annak érdekében, hogy tovább tudjuk folytatni a munkánkat, mindaddig, amíg a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Az előbb úgy értettem a tanács tájékoztatójából, hogy az eljárással kapcsolatos jogokra vonatkozóan november 30-áig nem lesz döntés, és a bizottság új javaslatot fog előterjeszteni az új szabályoknak megfelelően, csak azt nem tudjuk, hogy mikor, még nem tudjuk. És figyelembe véve a témának a jelentőségét és az elért eredményeket, ez jó lenne, hogyha ez az elkövetkezendő néhány hónapban megtörténne lehetne egy állásfoglalást is kidolgoznunk, de ezt nem lehet általánosítani, mert olyan helyzetben fogjuk magunkat találni, ahol a parlament az év végén látja majd a saját tevékenységét különböző szobeli kérdésekben. Véleményem szerint ez a második ö, olyan anyag, ahol én vagyok a jelentéstevő, és ö, ez végződhetne egy állásfoglalásban. Az is lehetséges, hogyha ö, áthelyezzük ezt, akkor ugyanez a helyzet áll elő a jelentéstevő asszony munkáját tiszteletben tartva, én nagyon remélem, hogy amikor a bizottság majd a következő javaslatát terjeszti elő, akkor a parlament és a mi javaslatainkat is figyelembe fogják venni. Köszönöm. Rendben, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen, és hatala asszony következik. Köszönöm szépen. Hogyha engem egy bíróság elé állítanának, és eljárás folyna előttem, én biztos, hogy finnül beszélnék, és nagyon sajnálom, hogy most is angolul kell beszélnem, de hát ezt fogom tenni. Bűnözőként több a joga, mint európai képviselőként, hát ez úgy tűnik így van. Jó, rendben, folytatom angolul. Van egy fintolmácsolás? Nincsen? Nincsen. Hát akkor ne vesztegessük az időnket. A az én frakcióm tudja támogatni Szara Lutford asszonynak a megközelítését, és úgy gondoljuk, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy a lépésről lépésre megközelítés az a második legjobb megoldás. Tehát úgy gondolom, hogy mehetünk tovább ezen az úton. Az is igaz, hogy eh, miután amióta létrejött az Európai Elfogató Parancs, azért nagyon fontos, hogy bízzunk egymás igazságügyi rendszerében. És az elképzelés ugye az volt, hogy ez a bizalom ez létezik, de valójában nincs meg igazán ennek az alapja. Ezért nagyon fontos a minimális eljárási szabályoknak a rögzítése E, vannak a módosító indítványaink, ezzel kapcsolatban szeretnénk elmondani, hogy ez a szöveg, ha elfogadásra kerül, ez egy nagyon jó alap lesz a bizottság számára, hogy majd az új átjavított vagy felülvizsgált e, javaslatot elő tudja terjeszteni. Érdemes lenne ezt a feladatot egy kicsit e, felgyorsítani, hogy a minimális eljárási jogok meglegyenek. Elnök, köszönöm szépen, Gomes asszony. Köszönöm szépen, szeretnék köszöntet mondani Lutford asszonynak az elvégzett munkáért, és remélem, hogy mindez valóságá válik majd az új eljárási szabályok szerint a Lisszaboni szerződés értelmében. Szeretném eh, eh, hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez az alap, amit eh, Sara Lutford készített elő, és ezeket az elemeket felvázolta, ez eléggé eltérő az eredeti javaslathoz képest a bizottság szempontjából. Ugyanakkor hiányzik a tagállamoknak a megfelelő bizalma. Fontos lenne helyreállítani ezt a bizalmat, és Szárának a javaslata egyértelműen mutatja ezt és a joggyakorlat, eh, a bíróságok joggyakorlata is eh, ebbe az irányba mutatnak. Szerintem nagyon fontos, hogy eh, mindazokat a módosítókat elfogadjuk, illetve keresztül átmenjenek. Nagyon sajnálatos tapasztalatai vannak az én hazámnak is, és más országokban is vannak rossz tapasztalatok. Éppen ezért fontos, hogy ez a fegyelem meglegyen, és hogy ezek az eszközök végül is az európai szinten szülessenek meg. Mert ha nem így van, akkor az igazságügyi hatóságok nemzeti szinten rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, és nem fognak tudni tovább menni ezen az úton, ami pedig szükséges ahhoz, hogy megfelelő igazságos tárgyalások szülessenek az országok, országainkban. Ugyancsak nagyon fontosnak tartom, hogy a jogait ismertessék a gyanúsítottakkal, és nagyon fontos, hogy legyen egy tényleges jegyzőkönyv is a különböző tárgyalásokról, valamint a tolmácsolás fordítás is ennek része legyen, illetve fontos, hogy legyen egy nyilvántartása országos szinten a szakképzett és engedélyen rendelkező tolmácsok fordítókról valamilyen formában már van arról szó, hogy legyen a független tolmácsok és fordítóknak egy nyilvántartása ugyancsak fel lehetne ezt használni határon átnyúló módon is, és fontos lenne, hogy esetleg ez világosabban kerüljön megfogalmazásra, hogyha legyen egy európai nyilvántartása is az alkalmas tolmácsoknak, fordításnak, mert majdnem biztos, hogy vannak egyes nyelvek, amelyek nem találhatóak egy minden országban, és adott esetben egy másik országból kell egy tolmácsot alkalmazni ahhoz, hogy a vádlottnak a jogai jogai érvényesüljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy árnyék jelentéstevőként én is részt vettem a megbeszéléseken, amelyeket Sarah Latford vezetésével bonyolítottunk le. Nagyra értékelem a munkáját, valóban minden dicséretet megérdemel pár alapelvet szeretnék megemlíteni, amelyeket mindig figyelembe kell vennünk a gondolkodás során. Először is a gyanúsítottak kerülnek most a figyelem középpontjába. A tagállamoknak ahogyan ez elhangzott, ebből kell kiindulni, és végül is a vádlott, a gyanúsított kell, hogy eldöntse, hogy szüksége van-e fordításra, tolmácsolásra. Ha igen, akkor ezt biztosítani kell. Másodszorban. Véleményem szerint nem nagyon működik jól ez a dolog jelenleg a dokumentumokhoz való hozzáférés ügye is eh, problematikus. Az eljárás során erre eh, a jogra mindenképpen szükség van. Azután az eljárásra vonatkozó tájékoztatás kérdése is lényeges. Ideális az lenne, hogyha az európai polgárok eh, tisztában lennének ezekkel a jogokkal. A fordítás kérdése a eljárás során. Nos, azt hiszem, hogy itt annyira triviális jogokról van szó, végső soron az Egyesült Államok, Egyesült Királyságban, azt hiszem jobban elismerik az emberek a jogaikat. Európa többi országában is el kéne jutni arra a szintre. Szara Latford munkáját nagyra értékelem és üdvözlöm. Köszönöm szépen, és akkor vissza is adom a szót Szara Latfordnak. Köszönöm, és köszönöm mindenkinek, aki segíti a munkámat, köszönöm a kollégák biztató szavait. Amit a bizottságtól és a tanácstól hallottunk, mi szerint um, elkötelezettek um, ezen uh, ügy uh, továbbvitele uh, érdekében, ennek persze örülök. Egy hangúságra lesz illetve volt szükség a tanácsban eddig, ez a helyzet most eh, változik, és azt hiszem, hogy eh, biztos, hogy kell mozgásteret eh, hagynunk, és rugalmasságra mindig szükség van. Köszönetet szeretnék mondani az Európa Tanács tisztviselőinek is, velük is volt egy találkozónk Strasbourgban, néhány módosításomból látták a kollégák, hogy mi nem akarjuk semmiképpen aláásni a Strasburgi esetjogok, illetve az Európa Tanácsi Egyezményt, sőt, mi is nagyra értékeljük az egyezményt és a mögötte meghúzódó munkát. Hasznos volt számukra is az, hogy találkozhattak velem. Összességében nagyszerű lenne, hogyha ez a szakbizottság szavazhatna a jelentés elfogadásáról, de ez jogilag nem lehetséges ironikus módon ez a december első, utáni első ülésünkön lenne, és jogilag nem lenne érvényes egy ilyen harmadik pillérben elfogadott döntés, hiszen december 1 után nem fog létezni a harmadik pillér. De talán azért civil szervezetek, jogvédő csoportok érdeklődnek ez iránt, a jelentés iránt, és ezen a területen talán lesz majd hosszabb idő elteltével némi feedback vagy visszajelzés, de nem legyen túl hosszú ez az idő, hiszen nagyra értékeltem azt a lehetőséget, hogy elkészítettem ezt a jelentést, és jó lenne, meg is születne. Kicsit sajnálatos ez a sok szabály, eljárás, ami engem nem is érdekel, engem a politika érdekel, de még ha jogi álláspontot nem is alakíthatunk ki, vagy nem fogadhatunk el, azért talán van valamilyen más megoldás, valami ami iránymutatású szolgálatna a bizottságnak, az Európai Bizottságnak a tekintetben, hogy igen, ez egy parlamenti állásfoglalás lehetne. Igen, talán túl gyorsan beszéltem az előbb. Szeretnénk ezt a lehetőséget feltárni, de ha a, holnap találkoznak majd a koordinátorok, és megvizsgáljuk ezt a konkrét ügyet a koordinátorok tanácsának a tükrében is, akkor lehet, hogy egy állásfoglalás is szóban jön, vagy egy szóbeli kérdés, amit a tanácsnak és a bizottságnak a plenáris ülésen felteszünk, hogy meggyőzzük őket, vagy pedig egy állásfoglalás. Tehát valamilyen módon szeretnénk kifejezésre juttatni azt, hogy a parlament mit támogat ezen a területen. Nagyon köszönöm meghallgatva a hozzászólásokat. Azt hiszem, ez nagyon jól tükrözi azt, amit a szakbizottság